much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um... Jó napot kívánok mindenkinek. Tudom, hogy még nincs itt mindenki, de el kell kezdenünk a munkát, mert az időmenedzsereim ezt jelzik. Az első megtárgyalandó pontunk a tizedik napi rendi pont, ez a szavazás méghozzá Wolf Klintz jelentéséről szóló szavaz. If you've got your voting cards... Ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, akkor kérem, hogy ezt használják is, és, és először teszteljük az elektronikus szavazórendszert. Látom, hogy nem mindenkinek van itt a szavazókártyája, tehát próbáljuk ki a rendszert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 hárman hiányoznak, egy zöld, egy szocialista, és... No, I don't think it... Well, you can... Nem. Próbálja ki, működik-e. Oh, we've got a flash! <laughs> Felvillant a képernyő. De itt azt mondja, hogy 64 és 65 ugyanarra a személyre. It, it, it works if you're in different rooms akkor működik, a másik teremben van, de sajnos így nem úgy látszik. Lezárom a szavazást. Oké, okay, bye. Okay, I'll be... I'll, are... Okay, I'll be ready then? Akkor készen állunk-e a szavazásra? Először a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszumos javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de ezért ellenőrizzük elektronikusan 54-es. And okay, the vote's closed. Lezárom a szavazást. Egyel több az igen szavazás, szavazat. Uh, 56 in favor. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 57-est, egy nem látok tisztán. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. nem annyira számít, hiszen 13-20 arányban utasítottuk el. 58-as mellette. Kérem, jelentkezzenek azért. 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ha jól látom a 60-as kiesett, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum. Melyiket szeretnék ellenőrizni? 64-est, jó. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. F kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 68-asnál tartunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as mellette, ellene elfogad, elutasítva, 76-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es módosító, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 109-eset. Everybody voted. Votes closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Úgy látom, vannak plusz szavazatok. Így most egyenlő. Petela úr hogyan szavaz mellette, akkor 16-15 mellette, úgyhogy elfogadtuk. Ez volt a 109-es, 110-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy látom ugyanaz, de azért ellenőrizzük 110-es. Üdvözlöm az újonnan érkezőket. Kátya szavazás van, kérem, hogy gyorsan kapcsolódjanak be. Még kettő kollégának kell szavaznia. Right. Are you pressing your button? Megnyomta a gombot. Sylvie. Na, akkor most már mindenki szavazott, és elutasítottuk. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 2 második rész mellette részenkénti szavazás van. Igen, most a második részről, a Júri 2 második részéről, és ennek az első részéről szavazunk, mert ez egy részenkénti szavazás, mellette ellene tartózkodás elfogadva második része, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 és 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum nem. Először a 14-es bekezdés eredeti szövege mellette, ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. N kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 119-nél tartunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ezért ellenőrizzük. 124-es. Szavazott-e mindenki? Igen, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Két további ellenszavazat, 20-20 tehát, akkor ez így kiesett. 20-20 volt, és kiesett, okafogyottá vált. Tehát nézzük a 125-öt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 127 tartoz, ö, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellette ellene tartózkodás elfogadva, P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147-es mellette ellene tartózkodás úgy látom, elutasítottuk, de ezért ellenőrzzük a 147-est. Mindenki szavazott, elutasítva. Most a 148-nál tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 150-es. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva. júri 6 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158 mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elvetettük, de azért ellenőrizzük, 158-asnál tartunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Patella Búr. Szavazunk még egyszer, ezt most töröltük, és továbbra is a 158-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást 158-asról. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 160 mellette ellene tartózkodás elvetve. 161 mellette ellene tartózkodás elvetve, 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodás elvetve, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 173 mellette ellene tartózkodás elvetve 100, nem, ellenőrizzük a 173-ast elektronikusan. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Hány többlet szavazat van? Elutasítva. 174 mellette ellene tartózkodás elvetve, 175 mellette ellene tartózkodás elvetve, 176 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 177 mellette ellene még egyszer, 177 mellette, ellene tartózkodás elvetve. S kompromisszum két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene. A második része, részről szavazunk, tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 184 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 186 mellette ellene tartózkodás elvetve, 187 mell ellenőrizzük a 186-ost? Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ez elég egyértelmű elutasítás, 187 mellette. A Wolfon kívül valaki másnak is kéne szavaznia, 187 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodás elvetve. 189 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük csak. 189 első része. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva három szavazat különbséggel, plusz egy égónak, akkor plusz kettő, Pitella úrnál már ott van a kártyája, úgyhogy továbbra is el van utasítva. Második rész, ez most okafogyottá vált? Nem. Akkor szavazzunk a második részről, a 189-es második részéről mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 190 mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 191 mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. Hármas mellette hármas módosító mellette ellene tartózkodás elvetve, négyes mellette, ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Négyes módosító. Lezárom a szavazást. Kettő igen szavazatot kell hozzáadni és nincsen ellenszavazat, úgyhogy elfogadtuk egy szavazat különbséggel. So we now go to amendment. Hatos módosítóra lépünk tovább, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette. Nem, nem. Hetes, szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodás. Hát azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de jobb lenne ellenőrizni a 8-as módosító indítványt. And it is rejected. Valóban elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. tizenhárma 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Juri C mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, eredeti 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 27, mellette ellene tartózkodás elutasítva 28, mellette ellene tartózkodás elutasítva 20, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva 29, mellette ellene tartózkodás elfogadva 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva Úgyhogy a B kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harminc hetes jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elfoga, elutasítva, és kártyával szavazunk az így módosított teljes szövegről. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadtuk 27 igen, 14 tartózkodás mellett. Pontosítaná elnök asszony, hogy kik azok, akik szavaznak, de nincsenek kártyájuk? Szent Gigold és Diogo Fejó Pitella úr már azóta megtalálta a kártyáját, úgyhogy csak két fő szavazott kártya nélkül. Jó? Tovább lépünk. A következő szavazásra. A titkárság cserél, de én azért folytatom. Pénzügyi intézmények vállalat irányítása. Mindenki készen el? Jó. Egyes bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Imko 1 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Imko 3-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Imko 5-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nagyon nagy a zaj ott kint. Eredeti szöveg kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D. Kompromisszum. Mi? Jó, akkor a D oka fogyottá vált, így a 14-es módosítóra ugrunk. Ez már a következő oldalon van, és ráadásul az enyém. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. E. Kompromisszum. Nem nem 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, e kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább lépünk 29-es jön mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 30-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 30-asat ellenőrizzük, ha ezt kívánják. Szerintem elfogadtuk, de meglátjuk. 30-asról megnyitom a szavazást. Harminc. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk, de maga is mínusz. Fejó úr, Fejó úr, hé! Diego! Köszönöm. Jó, tehát elfogadtuk. Jó. A Júri 9-ről nem kell szavazni, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. júli 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ha jól látom, júli 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júriról szavazhatunk, 13-asról mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadtuk. Júri 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Juri és én mellette, ellene, tartózkodás, nincs száma. Tartózkodás, elfogadtuk. 14-es 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Júri 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt visszavonták, a többi okafogyott, Imko 14-es, következő oldalon. Okay, right. Imco falls as well. Ez is oka fogyott úgy, hogy 43-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de próbáljuk meg még egyszer, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Júri 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 10 mellette ellene tartózkodás. Ezt az Imkó 10-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Igen, elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A többi oka fogyott, Júri 6-os jön mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. H. Kompromisszum H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri kettes, nem szavazunk róla. 60-asról igen, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva 63 mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Juri 4 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Juri 3 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 64 mellette ellenőrizzük a Júri 3-ast? Jó. Már is elfáradtak a kollégák. Mindenki szavazott? Lezárom. Lezárom. És elfogadtuk. Jó? Ez a rossz, rossz telefon. Menj innen. 64-nél tartunk, 64-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás. Ah, még egyszer 65-öst mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egy I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ...69-es módosító jön, de ezt még nem találtam meg. 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Na és most mi van? Amendment 70? 70-es? Nem. E, igen, erről is szavazni kell. 70-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. J. Kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. És most 19-es Imko mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 11 mellette, ellene, tartózkodás, tehát Imko 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Júli 11 mellette nem szavazunk, júli 22 mellette. Eh, nem, a júli 11-ről nem, ez az ő kompetenciájuk. Júli 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene. Ta, nem, nem tudom, hogy a szocialisták hogy szavaztak mellette. Akkor elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 11, nem szavazunk róla, Imkó 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az Imko 4-ről szavazhatunk? Nem. Ez okafogyottá válik. Imko 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg okafogyott. 82 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Így a legkönnyebb. 82. Mindenki szavazott? Elfogadtuk egy plusz szavazattal. Kettő. Kettő. Há, egy. Egyes szavazat különbséggel. 83. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 85 mellette, ellene tar... Ja, ez oka fogyott. 87. 87 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Valaki akar valamit? Mit? Melyiket? Mikrofon nélküli közbeszólásról volt szó, de a 89-es most ellenőrizzük. Okay. Jó, tényleg elutasítottuk. Rendben, júli 23 ról nem szavazunk, úgyhogy az IMCO 17 jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. IMCO 7 mellette, nem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 24-ről nem szavazunk, 95 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 95-öst ellenőrizzük. Oh. Right, so we're one up, one down, so it falls. Na hát, akkor ezt leszavaztuk. 96 mellette, ellene, tartóz. Nem látom a kezeket, kérem. 96 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. 97-es. We check it. Right, that's reject. Elutasítottuk. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 103 mellette ellene ellenőrizzük a 103-at. That's carried. Elfogadtuk. 104 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 105 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 106 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 107 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Ezt próbáljuk meg még egyszer. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 115, mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Jóri 26, nem szavazunk róla, 116 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 117 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 110, 120 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 120-ast, legyenek szívesek. Mindenki szavazott? Hát kezdtem még nem, de mindegy, lezárom. És elutasítottuk. Sven, akkor is 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Júri 18 már 124 jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125 és 6 mellette tartózkodás elutasítva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. and that is rejected. So 142. A 142 mellette, 142 ellene. Nagyon nehéz, ha a néppárt nem szavaz, akkor látni. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A többi oka fogyott, 144-re lépünk tovább mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Júri 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és elektronikusan záró szavazást tartunk a módosított szövegről. Lenne egy kérdésem tisztázandó valami. Az H kompromisszumról hoz volt egy szóbeli módosítás a kompromisszumon belül. Feltételezem, hogy a kompromisszummal együtt megszavaztuk, csak szerettem volna biztos lenni ebben. Igen? Igen. Jó. Igazából az én szövegemben nem is mutatták, hogy ö, ö, szóbeli módosítás volt, úgyhogy nem jelentettem be, de senki nem emelt kifogást. Jó, akkor így rendben van. Tehát záró szavazás a módosított szövegről. Oh. Okay. Na akkor most ezt uh, töröljük. Tehát az egyes preambulum eh, bekezdésről illetve a kettesről nem beszéltünk, úgyhogy egyes citation ellenete, ellene, mm, kettes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most próbáljunk meg ismét záró szavazást tartani a módosított szövegről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. És azt hiszem, hogy még két szavazatot hozzá kell adnunk, tehát 38-3-2 az arány. Jó. Most pedig tovább lépünk. A Központi Bank igazgatósága egy tagának kinevezése, Péter Prát ma délelőtt volt a meghallgatás. Normális esetben ezt a felkiáltással szoktuk csinálni, ezt elfogadják most a képviselők, jó? Akkor kiáltsanak fel. <laughs> right, that... Jó, akkor ezt megcsináltuk, és folytathatjuk. Uh, now we go to... A következő napi rendi pont Kutas uh, úr jelentése az EBB éves jelentéséről. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene Még egyszer fussunk neki. 14-es mellette, ellene, tartózkodás. Át ezt elektronikusan kell, sajnálom. Ellenőrizzük. Nem látom az eredményt. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igen. A következő 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as sokafogyott, C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene Elektronikusan szavazunk a 31-esről. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Nos, ez megbukott. Eredeti szöveg két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kérte valaki, hogy ellenőrizzük a 31-es második részét? Akkor az eredeti szöveg 11. bekezdés, tehát a második részről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk változatlanul. Ah, tehát igazam volt. 32-es módosító. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 es visszavonták, tehát eredeti szöveg 13. bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette ellene 39, még egyszer még kérem mindenki szavazom mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 40-es. Az, nem kell szavaznunk, eredeti szöveg 14. bekezdés mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42 nem kell már, 43-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette. A szavazó listán azt olvasom a 48-as, 49-es kompatibilis kiegészítésként, úgyhogy akkor szavaznunk kell róluk, nem? Á, integráltuk a kompromisszumba, jó. Igen, tehát nem szavazunk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es, jó, ellenőrizzük, itt össze-vissza mutogattak. Fejó úr, ön hogy szavaz? Gigaldor, jó, rendben van, akkor elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette, eredeti szöveg 21. bekezdés mellette, tehát az eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, Két részben, oké, okay, akkor az első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem tudom, mi az eredmény, ellenőrizzük az 53-as módosítót elektronikusan. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 3 mellette ellene tart... Op, op, op. Ez már benne volt, tehát kont 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kont 5 mellette A 14-ig beleértve, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a módosított szövegről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most még várjunk, még szavazni kell az állásfoglalási indítványról. Mindenki szavazzon, szavazzon. Tizen még kell, hogy szavazzanak. Még mindig hatan nem szavaztak. Öten. Öten még mindig nem szavaztak. Négyen kell. Három, kettő, egy. Valaki nem szavaz. Mindegy, lezárom. 31, igen, 4 tartott kapaszkodás. Köszönöm. Vote, which is this. Yeah, okay. is nothing. No? Okay. okay. Now we go on to the shh, professional cross-border transportation of Eurocash. Euró készpénz határon átnyúló szállítása. A következő hármas mellette Háromtól hétig egy blogban szavazunk, jó, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk mindet. 11-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 8-as beleértve a szóbelivel, tehát ebbi blogban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor az módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 35, egyhangulag megszavaztuk, rendben van. Most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazzon. Kérem, szavazzanak! Nyomják a gombot. Még mindig négyen nem szavaztak. Ketten, jó, rendben van, lezárom a szavazást. 34, igen. Remek. Megyünk tovább, szavazunk. Sophie Coney jelentéséről. Egy szavazat az egész blogban. Ez a tanácsi rendelet azzal foglalkozik, hogy az együtt döntési rendeletet kiterjesszük az euró készpénz közúton történő szállítására az eurót használó tagállamokban, és március 16-án szavazunk az egész rendeletről, most erről a kiterjesztésről Szavazunk elektronikusan? Igen. Jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. 35. Igen, remek, Okauni asszony. Mehetünk tovább. Okauni asszony eh, véleménye az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A kompromisszum. Igen, itt van az Aldénak egy szóveli módosítója, az a kompromisszumról, ezt mindenkinek rendben van így? Mindenki elfogadja a szóbeli módosító? Szavazzunk a szóbeli módosítóról? Jó, akkor külön szavazunk a szóbeli módosítóról. Mellette ellene tartózkodás. A szóbeli módosítót elutasítottuk, tehát az eredeti kompromisszumról szavazunk, az a kompromisszum a mellette, ellene, tartózkodás Hát elektronikusan nézzük meg. Tehát az eredeti A kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, E, itt is van szóbeli módosító, a rapportőr által benyújtott szóbeli módosító indítvány. Jó, akkor kétszer szavazunk. Először a szóbeli módosítóról, amit a rapportőr nyújtott be, mellette ellene tartózkodás, hát ellenőrizzük. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy akkor már nem kell a... Jó. Van egy másik szobori módosító, a rapportőr szobori módosítóját módosítandó. Most erről szavazunk. Tehát egy EU keret az EU-ban. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ez könnyű volt. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Kicsit többen nyújtsák fel a kezüket, tehát a második rész mellette ki van. Ellene, tartózkodás, akkor ellenőrizzük végül is géppel. És talán az ALDE tudná jelezni, hogy ott szavaznak. Jó, négyen, hárman, ketten nem szavaztak. Jó, lezárom, elfogadtuk. Tízes módosítóról kell szavaznunk. Eredeti szövegről nem, mert ezt már módosítottuk. 11-es jön mellette. Ellenem tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14-es jó, szóbeli módosító, a raportőr nyújtotta be. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös nem kell, tehát a 17-esről szavazunk két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene. Hát, sokan mutogatnak, tehát 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Nem látom, hogy Szilvinél milyen. fény van, lezárom a szavazást. 26 igennel elfogadtuk, A sok izgalom után lépjünk tovább a nyolcas napi rendi ponthoz. A fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai szerződési jog felé történő előrehaladás szakpolitikai választási lehetőségeiről. Is she not here? Nincs itt az előadó?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 vagy Szirpa, készen állsz-e? Eh, igen, a te jelentésedet fogjuk eh, tárgyalni, meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Elnézést. Elnök asszony. Egy kicsit mással voltam elfoglalva, de mindjárt eh, át tudom programozni az agyam. Köszönöm szépen a kollégáknak hogy ilyen konstruktív munkát végeztek az észrevételeikben, a módosítókban, és megpróbáltunk egy kompromisszumos csomagot készíteni, amelyel kapcsolatosan egységes lehetett az álláspont a bizottságban. Nincsenek nagyobb kérdések, amelyek nyitva volnának, a szolgáltatási irányelve kapcsolatosan előfordult, hogy bizonyos kollégák nem szerették volna, ha ezt említjük, és feléptek az ellen, hogy a pénzügyi szolgáltatások egy ilyen szerződési jogban szerepeljenek. Mielőtt tovább lépnénk a többi észrevételhez, a négy legfontosabb megfontolást szeretném ismertetni a jelentése kapcsolatosan. A szerződési jog egy nagyon régen várt javaslat, valószínűleg jó lesz ez Európa számára, a fogyasztók és a KKV-k számára is. Ugyanakkor egy hatástanulmányt kell végezni, ez a második tétel, hogy jogbiztonság, jó jogi szempontból világosan lássunk ezzel a témával kapcsolatosan, és lássuk, hogy hogyan lehet tovább lépni, hiszen ez egy választható instrumentum lesz, és magas szinten kell biztosítani a fogyasztóvédelmet. Ez azt jelenti, hogy bármilyen javaslat és bármilyen optin szerződés szempontjából nagyon fontos, hogy legalább azon a szinten legyen, amit most jelenleg a fogyasztóvédelmi irányelv tartalmaz. Ezért fontos, hogy először jóváhagyják a fogyasztóvédelmi irányelvet, még mielőtt ezt a projektet tovább visszük. Másodszor, hogyha vannak fontosabb kérdések tagállamokban, illetve ahol tagállamokban a fogyasztóvédelmi törvény magasabb szintű védelmet biztosít, akkor az élvez elsőbséget. Tehát mindig a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet kell figyelembe venni harmadik tétel. A bizottságot arra kívánjuk biztatni, hogy a B2B szerződések az üzletek, vállalkozások között kötött szerződések is szóba kerüljenek itt, és a pénzügyi szolgáltatásokról is szót ejtünk, olyan értelemben, hogy először is ágazati jogszabályoknak kell létrejönni ezekkel kapcsolatosan, de ha vannak olyan témák, olyan esetek, amikor például biztosításról volna szó, vagy fogyasztói hitelekről, akkor először hatástanulmányt kell végezni, és az intra szolgáltatási csoportnak meg kell vizsgálni a kérdést. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Az árnyék előadó kívánnak-e szólni, Catherine? Nem. Nagyon köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ilyen jó megbeszéléseket tarthattunk, és most nincs is tovább észrevételem jelen pillanatban. És most, Catherine. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő munkáját is. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, és a módosítók, a kompromisszumos javaslatok az előadó részéről nagyon szerencsések. Különösen, mert gyakran említi a hatástanulmányokat, amit a Strasburgi ülésen is gyakran említettünk. Ez nagyon lényeges. Nagyon sok fogyasztó nem vásárol határon átnyúló tranzakció keretében 72%-ban ez az árnak tudható be, és 20% nyilatkozott csak úgy, hogy, a, hogy az üzleti feltételek miatt nem teszi ezt meg. Mindenképpen tudnunk kell, hogy mi a következménye a döntéseinknek, és a hatástanulmány ezt nagyon jól feltárja, úgyhogy nagyon kíváncsi várom a szavazás eredményét, ha jól tudom, jövő héten kerül erre sor. Köszönöm szépen. Én vagyok az Áde árnyék jelentéstevője. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyikről már szó is volt, hogy ez egy választható jogszabály, vagyis egy opt-in instrumentum. És mivel önkéntes, ezért a sikeréhez ez a fajta önkéntes vállalás nagyon lényeges, így a magas színvonal is szükséges, és szerintem a 17-es pontban vagy egy vesző, vagy egy therefore szó hiányzik, és az előadóval a jogi bizottságban sokat egyeztettünk erről, több évig dolgoztunk ezen a témán, soha nem volt az a cél, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra vagy a nagy szerződésekre ez vonatkozzon. Ez inkább fogyasztói szerződésekre vonatkozna, nem pedig az összetettebb üzleti kapcsolatokra, amelyekre nyilván másféle javaslat fog majd vonatkozni. Úgy gondolom, hogy ez igen helytálló, és talán ez az oka annak, hogy a bizottság bizonyos tagjai óvatosak, és ö, úgy érzik, hogy túlságosan nagy lépés volna az, hogyha a pénzügyi szolgáltatásokra is vonatkozna a szöveg, ezért szerettem volna leszögezni, hogy ez soha nem volt a szándékunk, és most sem az. Szépen szeretnél -e reagálni, vagy lezárni a témát? Köszönöm szépen. Igen. Csak egy kérdésem volna ezzel kapcsolatosan, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan ezeket teljesen ki kellene zárni a hatályból, úgy gondolod? Vagy pedig szerepeltessünk itt egy olyan elképzelést, hogy most nem szerepelnek a hatályban, de hosszabb távon a hatástanulmányok elvégzése után, illetve az infraszolgáltatási csoport tárgyalása után visszatérünk a kérdésre. Én csak a véleményedet szeretném tisztázni. Én úgy gondolom, hogy kezdetektől úgy gondolkodtunk, hogy ne szerepeljenek itt a pénzügyi szolgáltatások, hiszen vannak nagyon bonyolult származtatott termékek, stb. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy a hatástanulmány hogyan tudna megnyugtató választ adni az ilyen aggályokra. Szerintem a pénzügyi szolgáltatásokat ki kell zárni talán, amit be lehetne venni a hatályba, azt a jogi bizottságban az előadó meg is említette, az autós balesetekre vonatkozik, vagyis, hogy az autóvezető országa szerint különböző joghatóságokat kell alkalmazni, tehát minden az adott körülmények attól függ, ha ugyanabban az országban nem én vezetem az autót, hanem te, akkor egészen más és más a helyzet. Ez inkább fogyasztóvédelmi kérdés. Itt már volt egy joghatósági konfliktus, és ezért úgy gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatásoknál még bonyolultabb volna a helyzet, úgyhogy azzal ne foglalkozzunk pillanatnyilag. Ezzel a szavazás március 22-én lesz, a júriban pedig április 11-én, illetve a májusi plenáris ülésen szavazunk. A következő témánk 9-es betétbiztosítási rendszerek átdolgozás. Az előadó Peter Simon. Készen állsz-e a téma bemutatására? Igen. Liebe Kolleginnen und igen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A betét Európában olyan kérdés, amelyel az ECON már többször foglalkozott a pénzpiacok reformjának keretében új intézkedések meghozatalára került sor, hogy egy stabilabb betétbiztosítási rendszert hozzunk létre majd a jövőben egész Európában. Az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, amelynek bizonyos részeivel egyetértek, más részeivel viszont nem. Hogy kidomborítsam a különbségeket, először a koncepcióban levő különbségekre hívnám fel a figyelmet, és ezt követően térnék ki néhány részlet szabályra, amelyek eléggé meghatározzák az egész tervezetet. Az Európai Bizottság egy one size fits all megközelítést lát, azaz minden EU-s tagállamra ugyanaz a recept vonatkozna. Nagyon sok betétbiztosítási rendszer képviselével folytatott egyeztetések után, bankokkal, kormányok képviselőivel eh, folytatott konzultációkból kiderült, hogy eh, a már meglévő, részben jól működő betétbiztosítási rendszerek eh, közötti különbségekkel a bizottsági javaslat nem, vesz, nem tart a szükséges mértékben számot. Európában egységes betétbiztosítást akarunk, de eh, hogy innen eljussunk a one size fits all-ig, ez nekem nem teljesen logikus. Mit akarunk? Három maximából indulunk ki, egységes betétbiztosítási védelmet, azonos, eh, egyformán stabilak legyenek a betétbiztosítási rendszerek, harmadsorban ne legyen versenytorzulás a bankok és a betétbiztosítási rendszerek között. De ezt úgy is meg lehet valósítani, hogyha európai szinten azonos követeléseket, azonos szabályokat, játékszabályokat teremtünk, amelyeket minden európai betétbiztosítási rendszernek be kell tartania és hogyha betartják a szabályokat a rendszerek, a tagállamok szintén viszont a lehető legnagyobb rugalmasságot, mozgásteret kell biztosítani nekik, a tekintetben, hogy hogyan működjenek a betétbiztosítási rendszerek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a jövőben a tagállamokban a paybox rendszerek lennének az egyik oldalon, tehát amikor simán csak kártalanít a, a bank, és egészen a másik szélsőség Németországban, Ausztriában, jövőben Olaszországban is működő intézményvédelmi rendszerek állnak vegyes rendszerek, sajnos Sánchez kolléga már nincs itt, de nagyon nagyra tartom a vegyes spanyol rendszereket, amelyek megelőző intézkedéseket is tesznek, adott esetben bankokat megmentenek, de ha szükség van rá, akkor kifizetnek. Ez a koncepcionális különbség, nagyon messzire mutat. Eh, a mentés, a prevenció és az intervenció eh, területén is eh, felléphetnek az ilyen intézmények, és hát ez ennyiben mások, mint a bizottsági javaslatban szereplő struktúra. Ez részleteiben azt jelenti, hogy én a javaslatomban azt irányítom elő, hogy az eszközöket jobban fel használni a megelőzésre, illetve a cégek megmentésére is de nem tetszőlegesen valósulna ez meg a betétbiztosítási rendszerben. Mindig biztosítani kell azt, hogy még egy következő ilyen mentési igényre is maradjon elég pénz, és a szükséges kifizetéseket meg lehessen valósítani és az Európában közösen meghatározott játék szabályokat azután a tagállamok bontanák ki, és a saját felügyeletük ellenőrizni a betegbiztosítási alapból, tehát megelőzésre egyes esetekben a intézetek mentés, megmentésére is fel használni a mostani bizottsági javaslatán nagyobb mértékben. Azonos biztonsága vevők, az ügyfelek számára. Ugye itt mondjuk itt a felemelték 100 ezer euróra ezt az összeget, ez, ez megvalósult de a cél szint is azonos kell, hogy legyen. Itt a bizottság javaslat másfél százalékot tartalmaz az eligible depositokra vonatkozóan, én viszont a fedezett betétek, és nem az összes betét másfél százalékát javasolom. Miért, mi ennek a magyarázata? A bizottság egy ország összes betétét veszi alapul, mert hát azt mondja, hogy nem lehet megmondani, hogy mennyi a fedezett betét egy országban, mert a betétbiztosítási rendszerek az úgynevezett Single Customer View alapján működnek, és informatikailag nem tudnak adatokat szolgáltatni az egész rendszerről. Az Egyesült Királyság ezt hamarosan már meg fogja tudni tenni, de más ország eddig erre még nem képes. Éppen ezért, eh, hogy legyen eh, egy olyan eh, mérési alap, vagy viszonyítási alap, hogy csak nem, nem jogosult, ugyanis teljesen eltérő a biztosításban részvevő pillérek stabilitása. A bizottsági javaslatban a nem a fedezett betétek, hanem az összes betét másfél százalékából indul ki. Mondjuk nagy különbségek lennének. Hollandiában 23 százalék lenne, Luxemburgban 88 százalék, hogyha viszont a pillérek azonos stabilitását akarom Európában, akkor a fedezett betéteket kell alapul venni. És ez nem ördögi dolog, az Egyesült Királyság ezt már megtette, hát csak sok munkára van szükség, és elég nagy munkaerő vagy létszámra a megfelelő biztosítóknál. A tervezetemben egy olyan megközelítést választanék, amely ösztönzőket teremtene arra, hogy megtörténjen az átállás minél előbb a fedezett betét alapuló rendszerre. Tehát jelenleg ugye a rendszerek nem képesek erre, és ezért a fedezett betétek másfél százalékát kellene célul megszabni. Amíg erre nem képesek a rendszerek, a betétek összességére, az eligible depositra vetített másfél százalékot fizetik be. És nem tudják a számításaikat a betétekre alapozni. De hogy megteremtsük a motivációt a piacok számára, hogy minél gyorsabban megtegyék a szükséges intézkedéseket, eh, hogy a eh, single customer view-ra át tudjanak eh, térni, és a fedezett betétet vegyék alapul. Láttuk az Egyesült Királyságban, hogy ez viszonylag gyorsan megvalósulhat de fontos a cover deposit, a fedezetbetét és a single customer view view mellett a kártalanítás, a kifizetés eddig az eddigi jog alapján 20 munkanapot mondunk, 20 munkanapon belül kell a kártalanításnak megtörténnie, tehát ennyi 20 napon belül ki kell fizetni a betéteseket. Azt hiszem, hogy ez nem elfogadható, nem lehet elvárni, hogy az emberek 20 napig várjanak, amíg megkapják a pénzüket hogyha mondjuk valakinek két-három bankkapcsolata van, vagy elég gazdag, jó, akkor ez, de ez nem lehet nagy problémát, de hát a lakosság nagy része nem ez a kategória. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy ezt a 20 napot rövidítsük le, ez jó, de még mindig nem a Single Customer View és a Cover Deposit módszert alkalmazza, és amíg ez nem így van, addig ez technikailag nem kivitelezhető, még az Egyesült Királyságban sem, bár ott már nagyon hamar ez meg fog valósulni a meghozott intézkedéseknek köszönhetően. Ezért mérlegelni kell. Tehát a, egyrészt az ügyfélnek az az érdeke, hogy minél gyorsabban kifizessék neki a pénzét, másrészt viszont nem szabad hamis ígéreteket tenni hogyha ugyanis a rövidebb kifizetési határidőt nem tudom betartani, holott megígértem, akkor egyrészt azt eredményezi, hogy ahol nem lehet betartani a rövidebb, mondjuk ötnapos kifizetési határidőt, az ügyfelek minél gyorsabban ugye a bankhoz rohanni, hogy kivegyék a pénzüket, mert eh, a betétbiztosítási rendszerbe vetett bizalom megszűnik, eltűnik, eh, hogyha az ígért határidőn belül nem kerül sor a kifizetésre. Tehát meg kell találni az arany középutat, a minél gyorsabb kifizetés, eh, illetve a között, hogy amit ígértünk, az garantáltan be tudjuk tartani. Ezért a következőt javaslom. Tehát alapvetően átállunk a hét napos kifizetési határidőre. Ez öt munkanap, tehát egy hét, öt munkanap. Azok a rendszerek, amelyek nem képesek ezt teljesíteni, 2016 végéig még a 20 napos kifizetési határidővel dolgozhatnak, de emellett garantálniuk kell azt, hogy az első 5 munkanapon belül minden ügyfél 5000 euró értékig minden vizsgálás nélkül visszakapja a betétét tehát ugye minél gyorsabban erre az első kifizetésre sor kerüljön. Ez egy nagyon áttekinthető rendszer lenne, mert nem kell vizsgálódni az első 5000 eurónál, ez majd csak a 20 nap eltete után kerül sor a, a vizsgálatra. Ezzel egy új motivációt teremtünk, hogy azok a rendszerek, amelyek ma még nem tudnak ilyen gyorsan fizetni, a rendszereiket úgy alakítsák át, hogy erre képesek legyenek, képesek legyenek a gyors kifizetésre, hiszen e, e, kedvezőbb lesz, hogy nincs kétszeres ráfordítás. Az Európai Bizottság emellett azt is javasolta, hogy legyen egy együttműködés a betétbiztosítási rendszerek között Európában. A bizottság azt javasolja, egészen konkrét feltételek mellett, hogy a betétbiztosítási rendszerek legyenek kötelesek más tagállamok betétbiztosítási rendszereit megtámogatni hitelekkel, hogyha egy másik ország betétbiztosítási rendszere bajba kerül. Azt kell, hogy mondjam, sok egyeztetésen vettem részt, tárgyaltam a tagállamok képviselőivel, és meggyőződésemé vált, hogy ez nem jó gondolat. Európában nagyon sok eltérő banki piac működik, eltérő kockázatok jellemzik ezeket. Hogy most egy országban lévő ügyfeleknek a magatartását egy másik tagállam beli rendszerhez kössük, ez szerintem nem jó. Egy betétbiztosítási rendszereknek persze érdekük, hogy támogassák a másik tagállambeli rendszert. Itt um, az Egyesült Királyság uh, például Írországnak uh, nagy támogatást adott, uh, pedig nem is eurótag az Egyesült Királyság, tehát látszik, hogy vannak olyan érdekek, amelyek erre indítják az országokat. Ezért a lehetőséget adjuk meg, hogy önkéntesen, fakultatív módon a betétbiztosítási rendszerek adhassanak hitelt egy másik betétbiztosítási rendszernek, amennyiben Valóban ez a hitelnyújtó betétbiztosítási rendszer szemében észszerűnek tűnik. A bizottság elképzelését tehát legyengíteni ez, nem kötelezettségről beszélünk, hanem önkéntesen történne ez a segítségnyújtás. De egyébként, és ez az utolsó észrevételem, még egy további fakultatív európai együttműködésről beszélek a javaslatomban. Meg kellene engedni a tagállamoknak, hogy határon átnyúló betétbiztosítási rendszereket is kialakíthassanak, hiszen lehet olyan érdek, hogy különböző bankok piacait fuzionáljanak, hogy egy nagy fazékban több pénz legyen, azaz nagyobb összegből lehessen a kártalanítást kifizetni. Másrészt a bankok annyira szorosan összefonódnak határokon átnyúlóan, hogy észszerű lenne ezt valamilyen módon lehetővé tenni. De egyelőre ezt is önkéntes alapon nem kötelezően. Ehelyütt talán be is fejezném a bevezető fejtegetéseimet. Még egy dologra hagy utaljak. Hogyha mondjuk konkrétan a norvég rendszerre gondolok, Traora nézek, neki is hálás vagyok, és minden árnyék előadónak nagyon hálás vagyok azért, hogy nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni. Rendszeresen konzultáltam minden frakció árnyék jelentéstevőjével, nagyon szoros volt az együttműködés, mert szerintem egy ilyen paradigmaváltás kapcsán elég nagy mozgásteret kell adni, hagyni még a tagállamoknak és tisztán vagyok azzal, hogy a kollégák nagyon jó felvetéseit minden korábban már figyelembe kell venni. Én így jártam el, és örömmel várom, és figyelembe fogom venni a további észrevételeket is. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőket hallgassuk meg. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom sok mindennel kiegészíteni azt, amit a jelentés készítője elmondott. Szerintem a bizottság javaslata, amely ennek a jelentésnek az alapja, üdvözlendő alapvetően. A bizottság célja a meglévő rendszerek leegyszerűsítése, harmonizációja és a magasabb szintű befektető védelem volt. Az egyszerűsítés a fogyasztó védelem ellen nem lehet kifogást emelni, és az ellen sem, hogy az egész EU-ban azonos eh, standardek legyenek. De óvatosságra van szükség, hogy ne legyen, ne essünk túlzásokba a harmonizáció kapcsán ugyanis olyan nagy különbségek vannak a nemzeti banki ágazatok között, és ezt, ezt kell, hogy tükröződjön ebben a javaslatban is. Nem szabad szükségtelenül megszüntetni a jelenleg működő rendszereket. A bizottság javaslatát ezért szerintem a legjobban ott lehet kritizálni, amit Simon is elmondott, hogy mekkora legyen a kifizetési határidő. Itt a bizottság javaslata szerintem nem reális jelenleg. Azután eh, ez eh, a betétek összességen alapuló másfél százalék tíz évig, ez szerintem túl sok. A hozzájárulások kiszámítása az sem elég átgondolt eh, szerintem. A kockázatalapú megközelítés elméletileg ugyan jó, de a de facto meglévő különbségek az érintett pénzintézetek között szerintem nem kaptak elő figyelmet, ezeket nem vette eléggé figyelembe a bizottság. Meg kell még említeni azt, hogy a jelenlegi rendszerek közötti különbségek miatt nem tűnik a gyakorlatban megvalósíthatónak a, a bizottság által javasolt megközelítés a kifizetési határidő tekintetében. Péter Simon elmondta, hogy a problémákra milyen megoldást kínál. Összességében ez egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítés, egyrészt növeli a biztonságot, a betétesek biztonságát, másrészt nem rak túl nagy terhet a pénzintézetekre. A harmizálás és a, és a rugalmaság között jó egyensúlyt sikerült eh, talán megtalálni. Péter Simon minimális eh, standardeket eh, határozna meg, de ugyanakkor a nemzeti különbségeket meg lehet tartani bizonyos sok mozgástérrel. És én is szeretném megköszönni az eddigi nagyon jó együttműködést, Péter Simon kezdettől fogva minden árnyék jelentéstevőt bevonta munkába, a minden fontos kérdéssel kapcsolatban a elmondott álláspontunkat figyelembe vette a jelentés készítője, ez nem mindig magától értetődő. Ezért a jelentés tervezetét teljes mértékben támogatni tudom, és hát meg az utolsó kis, kisebb különbségeket kompromisszumos módosítókkal meg tudjuk oldani. Köszönöm. A question? Kérdése van? Először az árnyék előadók. Én is csatlakozom az előttem szóló kollega köszönő szavaihoz. Néhány apró megjegyzés. Teljesen világos az, hogy a pénzügyi válság az átlagos banki ügyfélnél sok bizonytalanságot okozott. Ezért nagyon is észszerű, hogy olyan aktuális, hogy elsősorban a kis betétesek biztonságát növeljük, és olyan megoldást kínáljunk, amely egész Európában elvileg azonos mércén nyugszik egy olyan megoldást akar, egy megold, olyan megoldásokat akarunk olyan esetre, amit nek a bekövetkeztét akarjuk tulajdonképpen elkerülni. Ezért van szükség a hármas felosztásra, hogy megelőző jelleggel is fel lehessen használni az eszközöket, hogy ne következhessen be a csőd. Ez szerintem nagyon jó megközelítés, ez a payback Paybox elem, amit a jelentéstevő bevezett, ez nagyon jó, jó dolog. Egyik másik esetben ez tényleg segíthet abban, hogy a képtelenség vagy a csőd bekövetkeztét megakad, megelőzzük, megakadályozzuk. Azt hiszem, sajnos a következőből kell kiindulnunk. Hogyha tényleg e, helyzet van, úgymond, akkor a jövőben lesznek olyan esetek, amikor e, lehetetlen megmenteni, az adott bankot, és lesznek olyan esetek, amikor ennek a rendszernek az el, eh, ellen kialakított rendszer ellenére sem eh, áll rendelkezésre, nem lesz ott a 100 ezer euró betétesenként. Ezért eh, remélhetőleg azért megadott idő után majd lehet szolid alapokra lehet helyezni ezeket a rendszereket. De vannak sok helyen speciális helyzetek Németországban, a takarékpénztárak, a spárkaszék, és az ő esetükben kétszeresen is jó az, hogyha kötelezzük őket a megadott, csak a fedezett betéteknek a garantálására. Megpróbálunk itt azonos szabályokat bevezetni, ez rendben van, de egy dolgot látnunk kell. Az intézmény védelme vagy biztosítása mindig az adott pénzintézetre vonatkozó inherens kockázatoktól függ, és itt hát nagyon nagyok a különbségek. Németországban vannak olyan úgynevezett tartományi bankok, landesbankok, amelyeknek a kockázata nagyon is jól áttekinthető, és amelyek az intézmény biztosításon belül maradnak. Más intézeteknél viszont esély sincs arra, hogy ezeket, ezeket meg lehessen menteni. Ezért azt hiszem, hogy még a nemzeti felügyeletekre is sok feladat hárul majd. Meg kell vizsgálniuk, hogy az intézményt biztosító tagok is homogén társaságok-e, vagy pedig egyiket másikat talán ki kell venni ebből a tartalékból. Erről már beszéltünk, és még talán gondolkozunk el azon, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megfogalmazni, hogy ne legyen szükség egyes intézeteket nevesíteni, megnevezni, mert ez nem a mi feladatunk, és ez nincs is elég részletes információnk, tehát nem tudunk konkrét intézeteket megnevezni, de azért a problémáról magáról beszélnünk kell. És vannak különleges esetek, például a Bauspárkászék eh, Németországban, ezek a eh, lakás takarékossági célú eh, intézetek. Itt elfogadjuk a az ezekre vonatkozó rugalmasságot, hiszen nem lehet minden pénzintézetet teljesen egy kalap alá venni. Egyébként azt hiszem a jelentés készítője és az előttem szólók mindent elmondtak, amit ezzel kapcsolatban el kellett mondani, és hogy már csak né- négy év múlva jussunk el az öt éves kifizetési határidőig, és eddig az átmeneti időszakban csak egy 5000 eurót kell ilyen öt napon belül kifizetni, ez is egy rendben levő átmeneti intézkedés. De szerintem közel vagyunk a célhoz, egyik egymás finom halra hangolása, fine tuningra talán még szükség lesz, de már nagyon közel jutottunk a célhoz, és azt hiszem, hogy nagyon sikeres lesz. Köszönöm. Thank you, Sven. Köszönöm szépen, Sven. Äh, Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, de azért néhány dolgot hagy mondjak el, ezzel kiegészíteném azt, amit a jelentéstevő és a többi árnyék előadó elmondtak. A pénzügyi válság kapcsán tagállami kormányok és az EU is sokszor kellett, hogy magyarázkodjanak a betétekkel kapcsolatban, a tekintetben, hogy a betétesek védelme mennyiben szokványos vagy nem szokványos. A bankrendszereken belül azt hiszem jelenleg elég szerencsétlen helyzet alakult ki, a e, betéteseket 100 e, ezer euróig, ugye korábban 50 ezerig, most 100 ezer euróig e, biztosítjuk a betétbiztosítási rendszerek által nyújtott garanciával. De másrészt, hogyha az a kérdés merül fel, hogy mi történik a nagyon nagy bankokkal, tudjuk, hogy ezek közül egy is bukik, vagy bajba kerül, akkor borul az egész betétbiztosítási rendszer is és ezt még egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen jogi, ilyen jogi eljárás valósulna meg a Banking Resolution, a válság alap működése kapcsán. Még nem tudjuk. Most egy kicsit zsákba macskát veszünk. Nem tudjuk még pontosan, hogy a betétesek biztosítása hogyan fog kinézni, és az egész rendszer mennyire lesz stabil. Ez, egy hát időbeni eltérés elég szerencsétlen dolog, ugye ez a kettő nem egy időben történik. Másrészt nagyon fontosnak tűnik számomra az is, hogy a prevenciós célú betétbiztosítási intézkedések helyzete ennél rosszabb, mint, mint ma. Eh, az előttem szólók is elmondták, eh, nincs értelme kötelezővé tenni, ezzel eh, büntetnénk azokat, akik ma is észszerűen működnek, és inkább összönzőket kell kitalálni, hogy az eszközöket megelőzésre is felhasználhassák az alapok. Tulajdonképpen már csak egy fontos kérdésre szeretnék kitérni, mégpedig arra, hogy a, a kockázat spread, amit a bizottság javasol, megfelelő ahhoz, hogy különböző üzleti modellek közti eltérő kockázatokat is lefedjük egy bauspárkassza, amelyik hát elég szűk korlátok közé van szorítva az üzleti modellje, lényegesen alacsonyabb kockázati profillal rendelkezik, mint egy befektetési bala, bank, egy investment bank, amelynek ugyancsak van lakás előtt takarékossági konstrukciója. A 11. cikkben egy kicsit egyértelműben kellene ezért fogalmazni, annak érdekében, hogy a kockázati profilban meglévő különbségeket minden betétbiztosítási rendszerben lehessen tükröztetni. Én is szeretném nyomatikusan megköszönni a nagyon jó együttműködést az előadóval és az árnyék előadókkal. Nagyon jó megbeszéléseket folytattuk, és örömmel várom a további együttműködést Örülnék, ha a bizottság is beszámolna arról, hogy a betétbiztosítási rendszerek kapcsolatos munkát hogyan kívánna összekapcsolni a Banking Resolution kérdéssel. Ez nagyon érdekelne. Viki. Viki. Thank you, Anne. Köszönöm szépen és köszönöm az előadónak is, hogy ilyen világosan, vagy hát nyilvánvalóan sok időt fektetett, és nagyon sok gondolkodást ebbe a kérdésbe, amely kétségtelen nagyon fontos. A különböző európai országok között nagyon fontos a készpénz mozgás biztosítása, de tudjuk, hogy a betét biztosítási rendszereik között nagyon nagy különbség van ez az egységes piacon valódi nehézséget jelent. Sajnálatos, hogy nincsen nagyobb földrajzi diverzitás itt az árnyék előadók között. Egy kicsit aggályosnak tűnik, hogy talán egy bizonyos országban nagyobb prioritást élvez ez a kérdés, mint máshol. És azzal együtt, amit az önök pénzügyminisztere mondott a bankrendszerről tegnap, Remélhetőleg nem fog mindenki Németországban igényt tartani az ilyen eszközökre, de azt biztosítani kell, hogy a többi országot is bevonjuk ebbe a munkába. Sokszor azt gondolják sokan, hogyha valami a német, angol vagy brit együttműködésen alapul rögtön le kell szavazni, remélem nem fogunk így járni. Ami az időzítést illeti, úgy gondolom, hogy a 20 nap túlságosan hosszú, az 5 nap talán túl kevés volna. Az, hogy most szavazunk-e az 5 napról, és aztán végül 7 napnál kötünk ki a bizottsággal folytatott trialógusban, lehet ez egy taktika, de egyetértek azzal, hogy 5000 euró legyen a rövid távú határérték, Nyilván ennyi likviditást akarunk adni az embereknek, de szem, gyakorlati szempontból még mindig ellenőrizni kell, hogy az 5000 euró megvan-e a bankszámlán, és ha például ha én elválok, remélem ez nem így lesz, azzal együtt ez kérdéseket vethet fel egy ilyen helyzet a kifizetéseknél. A másfél százalék óriási összeg, mármint a bankszágban egyenlegek másfél százaléka. A historikus elemzés megmutatja, hogy valószínűleg mennyi pénzt kell kifizetni, figyelembe kell venni azt, hogy már most sokat kérünk a bankoktól, hogy növeljék a likviditásukat, és még több likviditást kérünk most tőlük, és tőke tartalékot az ilyen, tar, ilyen betétek esetében, úgyhogy elképzelhető, hogy nyilván lesznek különbségek a tagállamok között, bizonyos tagállamoknál lehet, hogy az a szerencsésebb, hogyha ha előzetes és nem utólagos a finanszírozás, de ezt majd még részletezzük. A kivételes összegek esetében is nagyon hasznos a kivételtétel, valóban, ha valakinek leég a háza, vagy más problémája van, akkor szüksége lehet a segítségre. De személyesen én igazából nem érzem, hogy miért kell, hogy ugyanazt az előnyt élvezze egy több millió fontos befektető, mint egy átlagos betétes. És nem tudom, hogy miért kell, sokat, miért kell 12 hónapot várni a hitelminőség megállapításával, ez túl hosszú idő. Az, hogy milyen megoldás a határon átnyúló kölcsönzésre vagy hitelnyújtásra, ez egy nagyon jó megoldás, de ne legyen ez automatikus. De talán még több rugalmasságot is tudunk biztosítani Norvégiának, ott nagyon kevés bank van. Én nagyon szimpatizálok velük. Alkalmazzák a szabályainkat, és úgy látszik, hogy ott eléggé nagy betétek vannak, úgyhogy talán egy kicsit nagyobb rugalmasságot adhatunk nekik. Én nem volnék olyan szimpatik, vagy nem volnék annyira engedékeny a helyi hatóságokkal kapcsolatosan, mint ön. A választott helyi politikusok legyenek egy kicsit körültekintőbbek, és több felelősséget vállaljanak hogyha egy pici faluról van szó, jó, beszélhetünk 100 ezer euróról, de ne az legyen, hogy 100 ezer eurót elhelyeznek minden bankszámlájukon, és akkor az egész összeget fedezni lehet. A nevekkel kapcsolatosan nekem vannak módosító indítványaim, az Egyesült Királyságnak vannak itt problémái, de talán ezt másképp tudjuk majd megoldani. A német kérdés teljes mértékben megértem, a, és szimpatizálok a kölcsönös garanciarendszerekkel, és nyilván ehhez is ugyanolyan szintű finanszírozásra van szükség, mint máshol, de hogyha ilyen kölcsönös garanciarendszert akarnak bevezetni, ami azt jelenti, hogy egy vállalkozást teljes mértékben ki lehet menteni akkor ez egy teljesen más megközelítés és más mögöttes kockázatot hordoz, mint az a kockázat, amikor egy úgynevezett bridge banket hozunk létre. Az ilyen kölcsönös garanciák a 28-as 29 módosítókban szerepelnek ezek. Ezeket úgy lehet felhasználni, hogy folyamatos tőkeellátást biztosítsunk egy bank folyamatosságához, üzleti folyamatosságához, de hogyha vannak különböző kockázatok, akkor nem szabad, hogy az élvezen előnyt, akinek a 88-as cikk értelmében nulla kockázatot visel. Egy olyan rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi egy teljesítő bank számára a garanciát, de ahhoz természetesen tőkére van szükség, vagyis egy tőke fedezetre, és mind a 27 ország számára azonos feltételeket kell biztosítani. Lehet, hogy valamit félreértettem, de én azért megpróbáltam megérteni az ügyet és a feltételeket. Sok kérdés volt. Köszönöm szépen az együttműködést, és az utolsó gondolat a 27 ország összefogására nézve Sajnálatos, hogy csak ma reggel készültek el a dokumentum fordításai különböző nyelvekre. Az angolt pénteken kaptuk meg péntek este, de mint mondtam, azért ez a téma egy kicsit német által uralt, úgyhogy szeretnénk együttműködni, de ezért jó lenne, ha ebben mindenki részt vehetne. De nagyon jót tett a német tudásomnak, úgyhogy egy szavam se lehet. Right, have we finished that little, little off mic exchange? Akkor ezt a mikrofonon kívüli szopárbajt most lezárhatjuk. Köszönöm szépen. Igen, van felszólaló listám, és követem is, úgyhogy semmi gond, bízanak bennem. Csak annyit szerettem volna mondani, egyetlen gondolatban összefoglalva, hogy van egy olyan téma, ami szerepel az eredeti irányelvben, a 12.1b cikk, és ez nekem szívügyem, a különleges körülményekről szól, és ez egyébként a 12-es és a 41-es módosítóban is szerepel. Én egy kicsit másként gondolkodom itt, hogy őszinte legyek, és ez nekem szívügyem emlékszem, hogy milyen nehéz volt az legutóbbi ciklusban a trialóguson megállapodásra jutni már a sötét szobákban, és a 12 hónapos korlátozás véleményem szerint nehézséget okozhat, ha például egy exekutor számláról van szó, és meg akarjuk akadályozni, hogy köröztessék a pénzeket bizonyos országokban. Ezért én a 12 hónapos korlátot megvizsgáltam, és lehet, hogy itt lesz probléma ebben a kontextusban. Valóban, ha valaki jól van, és tudja ellenőrizni a számláját, tudja mozgatni a pénzeket, akkor találhat 200 különböző számlát ahova át lehet vinni, hogyha jó sok pénze van, de azért ez igazából nem az a lehetőség, ami a cégvezetőknek rendelkezésre áll, vagy a végrehajtóknak. Peter, te is szerettél volna szólni. I want to resist all um, jokes or anything like that, so I'm going to... Csak nagyon egyenesen nem akarok most viccelődni. Peter, a Northern Rock után az Egyesült Királyságban volt egy konkrét ötlet, hogy persze néhány másik bankban megbízhatunk, és akkor, de hát ezek talán túl kicsik voltak az embereknek ahhoz, hogy megemlítsük őket. De ha összevesztesszük, hogy mennyi pénzük volt, az nagyon sok jön ki. És ez az összes Európai Uniós takarékbankra vonatkozik. Nem gondolt, hogy ezekre konkrétan le kéne figyelni, inkább, mint hogy kicsit figyelmen kívül hagyjuk őket? És ebben a szem, ebből a szempontból egy harmonizált megközelítésre lenne szükség az egész folyamatban, hogy az előfinanszírozás, az ex ante megoldás ugyanazokat az erőforrásokat használja, hogy láthassuk, hogy az elvárásokat teljesítik. Tehát a garanciák mindenhol egyformák legyenek. Tehát nem, az ilyen tökék likviditásáról van szó, amelyek bizonyos tagállamok azt mondják, hogy ha nagyon sokszínű a helyzet, akkor lehet, hogy nem ugyanazt fogják csinálni a pénzintézetek, és lehet, hogy ez egy olyan ügy, amit érdemes lenne megnézni. A Spiegel online vizsgálta a helyzetet, és ők pont azt mondják, hogy a takarékbankok fogják okozni a következő válságot. Tehát ez nagyon komoly ügy. Ildikó szót kért? nagyon rövid megjegyzésem lenne. Csatlakozva a képviselőtársaimhoz akik arról beszéltek hogy a hitelgazdaságnak vannak speciális területei és vannak olyanok amelyek kis kockázattal brnak. E, nem sikerül igen hát várok. is this tehát vannak olyan területek, amelyek bizony nagyon kis üzleti kockázattal bírnak, ezek a lakástakarék szövetkezetek, e, lakástakarék pénztárak, és én azt javaslom, hogy ezt külön emeljük ki ebbe a mm, mérlegelési indokokba is. Ez az első pontja a javaslatomnak, amit módosító formájában meg is fogok fogalmazni, mégpedig e, speciális jogszabállyal szabályozott különös kiskockázatú területeknél eltérő rendelkezéseket kellene hozni ez a lakástakarékpénztárra vonatkozik a második amit már önök is érintettek korábban a célszint meghatározása. itt a másfél százalékos célszintnél nem tartom helyénvalónak hogyha nem vesszük figyelembe azokat a megtakartásokat amit korábban mintegy biztostéka például a lakástakarékpénztárak már megtettek tehát ezeket ki kellene vonni a célszint meghatározásánál ezt is majd javasolni fogjuk egy módostó formájában. ugyanez igaz a befizetendő összegeknek a számtásánál itt ott egy konkrét százalékos javaslatom lenne és összességében hogy harmonizált legyen e, ezt a e, szeretném a eleven cikkely harmadik bekezdésébe is külön kiemelni majd oda megyek és elmondom ezeket a módostó javaslatomat és meg is teszem. köszönöm szépen! Ich kann mir nicht verkneifen zu sagen, Muszáj, hogy elmondjam, kedves kollégák, minden alkalommal, amikor megnézem a bázeli javaslatokat, vagy minden alkalommal, amikor érkeznek a bizottságtól javaslatok, az a benyomásom, eh, hogy nagyon energikusan kell foglalkoznunk valamivel, ami korábban nem jelentett problémát. És eh, sokkal kevésebb intenzitással foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyek ténylegesen problémát jelentenek nem fáradok bele abba, hogy folyamatosan azt kérjem, célorientáltan járjunk el, és a cél az, hogy a reálgazdaság jobb helyzetbe kerüljön, hogy legyenek hitelek, hogy az ügyfelek jó ellenőrzött módon hozzájussanak kölcsönökhöz, és stabilak legyenek a pénzintézetek hogyha most egy ilyen extrémen kreatív kísérletet teszünk egy megoldásra, azért a sokszínűségét a bankrendszernek meg kell őrizni, mert a sokszínűség előny. Minél monolitikusabb egy bankrendszer, annál sebezhetőbb. Tehát meg kell őriznünk a sokrétűséget, sokszínűséget, de ezzel egyidejűleg közös európai eh, biztos, biztonsági standardokat kell kialakítanunk, és hogy ez megtörténik, ez hatalmas előny. Gratulálnom kell a jelentéstevőnek, az eddig lefolytatott vitákból is tudom, hogy képes a jelentés készítője nagyon innovatív módon úgy megbékéltetni, egymással kompatibilissá tenni különböző megközelítéseket, hogy ezzel az egész betegbiztosítási rendszer funkcionalitását javítja. De Péter Simon tulajdonképpen történelmet ír, azzal kapcsolatban, hogy nem konfrontatív módon hogyan tudunk itt tovább fejlődni Európában. Üdvözölném, hogyha ennek a szabadságnak lenne ereje ahhoz, hogy ezt támogassa, hogyha fine-tuningra, finom rangolásra szükség van, biztos vagyok abban, hogy ezt is meg tudjuk majd csinálni ezért koordinátorként már ma szeretnék Péter Simonnak eh, és minden másnak a kreatív munkáért köszönetet mondani. Nagyszerű, köszönöm szépen. Említették a kollégák, hogy lehet, hogy szeretnék majd az Európai Bizottságtól is hallani, és a, annak érdekében, hogy a jogszabályalkotó társakat egy, társakkal egyforma elbánás, ők egyforma elbánásban részesüljenek, lehetne egy munkacsoportot létrehozni. Szeretnék biztosítékot kapni arra, hogy a jogszabályalkotó társaknak ezt a kívánságot majd továbbítják, és szeretnék véleményt kapni a képviselőktől, illetve az Európai Bizottság képviselőitől arra vonatkozólag, hogy milyen újdonságok vannak. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Nem akarok most részletekbe menni dokumentumokkal kapcsolatban, amelyeket a tanácsi munkacsoportnak benyújtottak, Ezeket elküldtük a jelentéstevőnek, tehát akit érdekel, az meg tudja kapni. Inkább arra a kérdésre szeretnék röviden utalni, amelyre utalt ez a dokumentum. Mi a kapcsolat a banki határozat és a betétbiztosítási rendszerek között? Az a kapcsolat a bizottság javaslatában már szerepel. Azért, mert ez azt mondja ki, hogy minden betétbiztosítási rendszer alapot föl lehet használni arra, hogy finanszírozza a betét transferét egy másik intézménybe. Az ebben a tekintetben az egyetlen korlátozás az a hipotetikus eset, amikor kifizetésre kell, hogy sor kerüljön. Tehát, hogyha más forrásból kell pénzt szerezni, vagy hogyha jobban finanszírozott a hitelintézet, mint a cél szint, akkor nincs probléma. Itt egy Mit is jelent a depozitok transfer? Ez azt jelenti, hogy egy jogi személytől, azaz egy banktól egy másik jogi személyhez küldik át a betétet. Hogyha két bank összeolvad, akár akkor akár az egyikbe, vagy ak- ha akár ez egyikbe olvad bele a másik, vagy akár egy harmadikba mind a kettő, akkor a a hitelező és a, hitelfelvevő megcserélődik, és abban az esetben, hogyha egy rossz bankot felszámolnak, és egy jó bank továbbra is kiszolgálja a ügyfeleit, akkor is sor kerül egyik jogi szemétől a másikba való transferre. A betétek transfere tehát többféleképpen megvalósulhat, és ha az, megnézem, hogy az Egyesült Királyság mit csinált, felvásároltak bankokat, ez azt jelenti, hogy egy rossz vagy betegeskedő bankból egy másik bankba átkerültek a betétek. Itt is ugyanerre került sor, egyik jogi személytől másikba került át a betét. És az Európai Bizottság javaslata ezekre a helyzetekre már vonatkozik. Tisztában vagyunk azzal, hogy voltak bírálatok, hallottuk ezt most is, hallottuk a tagállamoktól és egyéb szereplőktől is, de a korábbiakban nem volt lehetséges az, hogy hogy a, a válságkezelő alapokat a, a korábbiakban erre a helyzetre alkalmazzuk a banki határozat valami olyasmi, amit Európában csak az utóbbi két-három évben kezdtünk megvitatni. Több konkrétumra, több számra van szükségünk, többet kell beszélnünk a résztvevőkkel, a betétbiztosítási rendszerek esetében is ugyanezt megtettük, de most már van irányelvünk, tehát megvan ez az alap. Hogyha a szereplők, a parlament, a tagállamok azt szeretnék, hogy csatlakozzanak a szinergiákhoz, ezeknek a betétbiztosítási rendszerek szinergiáihoz, illetve a Bank resolution akkor ebben mi szívesen segítünk. Mégpedig azért, mert ez szerepel a javaslatban, és nagyon nagy örömmel tovább vizsgáljuk a szinergiák lehetőségeit annak érdekében, hogy a betétbiztosítási rendszert ne blokkolja egyik szervezet se. Hogyha nem döntünk róla most, akkor lehet, hogy további feltételeknek kell majd a Bank Resolution esetében megfelelni, és ezt a helyzetet el akarjuk kerülni. Konstruktívak szeretnénk lenni a többi jogalkotó ága. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Formálisan most hadd kérdezzem meg, hogy mindig benyújtja ezeket a dokumentumokat az ECON titkárságának is, annak érdekében, hogy könnyebben az összes érdeklődő képviselőnek kiküldhessük? Ahogyan is hallotta, vannak olyan emberek, akik nem jelentéstevők vagy árnyék jelentéstevők, de mégis érdekli őket ez a téma. Ezt kérném tehát önöktől. Köszönöm. Péter, nagyon röviden, ha lehet, mert még két napi rendi pontunk van. Zárásképpen szeretném megköszönni a hozzászólásokat, megint sok érdekes felvetés hangzott el. Néhány felvetésre szeretnék konkrétan is reagálni. Az az aggály, hogy itt most egy német-brit ügyről van szó, szerintem nem igaz. Nagyon sok országbeli kollégával beszéltem, és ma elhangzott egy kis kritika, például a települési önkormányzatokra vonatkozóan. Nézzük meg a francia példát. Már akár egy 50 fős kis település, egy kis önálló igazgatási egységet képezhet, de nyilván nincs áttekintés arról, hogy hogyan lehetne jobban kezelni a betéteket, mint egy, mint egy sima egyéni betétesnek. Szó volt itt a másfél százalékról, hogy ez sok-e vagy sem, lehet, hogy többeknek ez túl magasnak tűnik. Az én javaslatomban az szerepel, hogy 15 év múlva érjük el a másfél százalékot. Erről vita van a tanácsban is. Itt um, a, az összes betét 0,5%-áról um, indulunk el kell kerülni a verseny torzulását, és nem szabad túl nagy terhet róni a bankonkra. Az Európai Unión belül sem szabad versenytorzulást okozni, hiszen arányosan nagyobb terhet ró a kisebb bankokra ez a plusz a betétbiztosítási alapba befizetendő hozzájárulás, tehát ezt el kell kerülnünk, és védeni kell a nagy bankokat is, hogy ne háruljon rájuk nagy verseny hátránya az EU-n, Európán kívüli nagy bankokhoz képest, tehát nem lehet túl nagy ez a teher de másrészt azt meg kell értenünk, látnunk kell, hogy mi az alap célunk. Az, hogy a lehető legjobb, tökéletes sosem lesz, de a lehető legnagyobb stabilitást biztosítsunk a betét biztosítási rendszernek, amit ugye most hozunk létre. És ehhez a lehető legnagyobb stabilitáshoz lehetőleg sok pénz kell. Tehát a kérdés az, hogy mondjuk a másfél százalékon lemondok, és ugye a vita során lemegyünk 1,0-ra, akkor egyharmada elvész ennek a nagy fazéknak, és ezt el kell kerülnünk. Szerintem járható út, amit én javasoltam, tehát 15 év alatt érjük el ezt, és ne 10 év alatt, ezzel 0,1 százaléknál indulunk, és ezért a bankokra háruló teher eh, minden évben akkora, mint eh, ha 1,0%-a a fedezett betétek 1,0%-át vennénk. Tehát az éves teher nem, nem több ebben a eh, szisztémában. Én azért nem térnék el a másfél százaléktól hogy ex ante vagy ex post. Nos, az utólagos rendszerek eléggé beváltak eddig, de a válság rávilágított arra, hogy előzetes mm, pozitív mm, kijelentéseknek jó, nagyon jó hatása lehet, mm, és hogy, hogy megvan a pénz, még akkor is, hogyha váratlanul ér minket egy válság Ma tényleg annyira nehéz a helyzet, hogy a befektet tőket, hogy tényleg ki tudja fizetni egy bank, itt elég sok a kételj, és hogyha a betétbiztosítási alaphoz tartozó pénzén intézetek fizetésképtelenné válnak, vagy ezt feltételezik a, az ügyfelek. Ugye minden ember általában szeret biztonságban érezni magát, különböző biztosításokat köt, havonta fizeti a díjakat, és hát a bankok is nyilván észszerűen járnak el, észszerűen forgatják a pénzüket, ugyanúgy, mint ahogy ezt az átlag emberekről is feltételezzük. Még egy rövid megjegyzést eh, a, az egyes bankok eh, befizetési hozzájárulásának a kiszámításáról. Itt a bizottságnak volt egy javaslata, amit én átvet, átvettem, eh, nagy vonalakban, át, nagy mértékben átveszem, mint egyfajta mintát, amit egy tagállam is alkalmazhat, ha ki akarja számítani, hogy a cél szint tartásához, a másik százalékhoz az egyes pénzintézeteknek mennyit kell befizetni ahhoz, hogy tele legyen a fazék. A nagyon nagyok a különbségek a bankok között Európában, ezért itt nagy rugalmasságra van szükség. Az elmúlt hét hónapban nagyon sok konzultációt eh, folytattam, nem akarom megnevezni, hogy melyik eh, bankokkal. Eh, voltak közötte olyan bankok, amelyek unalmasnak nevezhetők, a kockázati profiljuktól nagyon kicsit érdekel felfelé vagy lefelé. De ha megnézzük mondjuk a ö, ö, hitelszövetkezeteket, a Credit Union-t vagy a Royal Bank of Scotland-et másik oldalon, akkor a bizottság által javasolt spread vajon illik szürke mind a kettőre. Ezért a 11. bekezdés harmadik, 11. pont a harmadik bekezdésével lehetővé tettük a tagállamoknak azt, hogy nagyobb spreadet is alkalmazzanak, és a, megfelelően a saját bankjaik kockázati profiljának legyen az 10-től akár 300-ig, ezt a tagállamok saját maguk döntik majd el, de nem önkényesen, hanem a 11 per 3-ban lévő kritériumok alapján. Ez egyfajta vezérfonal, amelynek az alapján az egyes pénzintézetek hozzájárulásait egy mintától attól való eltérésként lehet majd meghatározni. Tehát megint egységes szendeldeket akarunk, de a lehető legnagyobb rugalmassággal helyben módostások benyújtásának határideje március 31-e, módostókról április 20-án fogunk ö, szavaz, fogunk beszélni, és júliusban kerül a plenárisra. 17-es napirendi pontra léphetünk tovább. A biztosítási garancia rendszerek. És most kap Peter Skinner szót. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon szépen követi a banki garanciarendszerek kérdését az én témám. Bár a biztosítás az teljesen más, mint a bank. Lehet, hogy haza kéne mennem és ennyiben hagyni a dolgot, de hát mégiscsak vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy a biztosítási garanciarendszerekre nincs szükség, a kötvénytulajdonosokat nem kell biztosítani. Én nem így gondolom. Szerintem a mai modern pénzügyi világban szükség van egy ilyen háttér biztonságra, hogyha azt akarjuk, hogy ezek a termékek teljesíteni, teljesíteni tudjanak, és a bennük lévő lehetőségeket ki tudjuk aknázni. Ez azt jelenti, hogy néhány ember számára az élete egész megtakarítása ilyen biztosítási kötvényekben van, úgyhogy rengeteg pénzre gondolunk. Ott volt az Equitable Life például csak a mi életünkben, amikor azt láttuk, hogy a betétesek egyáltalán azt se tudták meg, hogy a szabályozóként kifelelős, és kitől tudnának kártérítést kérni. Úgyhogy az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van, hogy valamilyen normált vagy normális részt, támpontot vigyünk ebbe az ügybe. A jó irányba indult el a jelentés, de azért van néhány olyan kulcsfontosságú terület, ahol eltér a véleményünk. Bár úgy gondolom, hogy jó, ha az EU fellép bizonyos területeken, szerintem először nem érdemes egy EU biztosítási garancia rendszerről gondolkozni. Az előző jelentéstevő is azt mondta, hogy óriási sokszínűség van, a, ugyanez az igaz a biztosítási termékekre, is. az azt jelenti, hogy túlságosan nagy, hosszú hidat kéne építeni, hogy ezeket a különbségeket át tudjuk hidalni. Először a különbségeket konszolidálni kell, ahhoz, hogy egységesíteni tudjuk az egész rendszert. De köz, valamilyen közös alapot mégis minden tagállamban létre kéne hozni. Aztán az otthoni felügyeleti szervekre kellene nyomást gyakorolni, nem kell mindig az EU szintre tekinteni. Az otthoni felügyeleti hatóságokat kell felelőssé tenni, ők ellenőrizzék azt, hogy az egyes cégekkel mi történik, és ők tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy mi történik az egyes tagállamokban. A szolvencia ketteshez is kapcsolódik mindez. Meggyőződésem az, hogy először egy jó szabályozási harmonizációra kell sort keríteni, annak érdekében, hogy ezek a biztosítási garanciarendszerek utána megfelelően struktúrálhatóak legyenek. Például egy szlovák kötvénytulajdonosnak ugyanaz kell, hogy legyen a tapasztalata, hogyha egy csődbe ment bank államokkal kapcsolatban kártérítési igénye van, mint egy bármilyen más állampolgárnak. Aztán a különböző rendszerek közötti konzisztenciára szükség van a védelem szintjét, illetve az biztosítás típusokat tekintve is a potenciális veszteségek tekintetében szerintem nem mondhatjuk el, vagy nem tudjuk előre eldönteni azt, hogy mi legalábbis, hogy melyik biztosítási kötvény veszélyesebb, vagy melyik kevésbé rizikós. Ez a szakértők feladata. A biztosítók azonban annyira gyakran nem mennek csődbe. Időnként azonban mégiscsak megtörténik ez. És akkor mégiscsak kell, hogy legyen valami olyan eszköz a kezünkben, hogy kifizessük a károsultakat. Ez nem egy olyan probléma, amit egyik napról a másikra most hirtelenben meg kell oldani, hiszen úgy tűnik, hogy a biztosító cégek azért még most képesek adott esetben a kártalanításra is, tehát nem olyan rossz a helyzet, de akkor, hogyha további emberek csatlakoznak egy biztosító társasághoz, akkor tőkét kell emelni. Ezt elő kell írnunk. Elnök asszony, az Európai Bizottsággal nagyon komoly vitákat folytattunk az arányossággal kapcsolatban, nincsenek meg azok a definíciók, amikre szükségünk van Európai Uniós szinten, hogy meg tudjuk határozni, hogy például mi egy KKV, vagy milyen KKV-kat fog ez az egész ügy érinteni. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság talán javaslatokat tudna későbbiekben erre vonatkozóak tenni. Most csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem tudom, hogy a KKV-kat hogyan tudjuk begyömöszölni ebbe az ügybe. Nem értek egyet a bizottsággal az úgynevezett upfront ex ante alapokkal kapcsolatban sem, hogy ezeket hogyan kéne finanszírozni. Ezeknek az az elsődleges célja, hogy biztosítsák, hogy a kötvénytulajdonosok megkapják azt a pénzt, amire szükségük van, hogy ez rendelkezésre áll. Sok tagállamban ez már létezik, de nem kell feltétlenül egy ilyen front ex ante rendszert európai szinten felállítani. Nem tudom, hogy ez lehetséges vagy realista megoldás-e. A biztosítási garancia rendszerek szubszidiaritási ügybe, vagy témakörbe tartoznak, és szerintem így is kell, hogy maradjon, feltéve, hogy az ügyfeleknek a tapasztalata ugyanolyan. Azt kell vizsgálni, hogy a rendszer hogy működik, és azt kell biztosítanunk, hogy a szabályok egyformán vonatkozzanak mindenkire, hogy egyforma legyen a tapasztalat az ügyfeleknek. Ez az egyik fontos cél jelentésemben. Nagyon fontos szerepet szállnak az EIOPA-nak, ez egy új európai ügynökség. Most éppen stresszteszt alávetik a különböző rendszereket, és azt vizsgáljuk, hogy hol nem tudják ezek a rendszerek a, cél, a ö, szerepüket betölteni. A bizottság és a tanács utána vizsgálni fogja hogy hogyan lehetne a gyengeségeket kezelni, és hogyan le az előfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban is gondok vannak, ezen még gondolkozunk. Az árnyék tevőkkel folytatjuk a munkát, és remélem, hogy sikerre járunk. Köszönöm szépen, Peter. Jean-Paul, gondolom, hogy te szeretnél szót kérni. Bien, merci, Madame la Présidente. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Ott már Karasz nagyon sokat dolgozik, de most sajnos nem tud itt lenni, ezért a jegyzetét átadta nekem, hogy el tudja mondani Peternek a véleményét. Szerinte nagyon fontos, hogy a különböző tagállamokban különbözőek a biztosítási rendszerek, és ezt nem lehet csak úgy harmonizálni. Azt Skinner úr is mondta, egy minimális harmonizációra van szükség az alapok szerepére vonatkozólag és csak utolsó megoldásként kell ennél komolyabb harmonizációt elérni. Aztán a származás szerinti tagállam elve az támogatható, és az életbiztosítások, valamint a nem életbiztosítások esetében különbözőképpen kell eljárni, ez legyen alkalmazandó az életbiztosításokra. Ahol a lehető leggyengébbek az állampolgárok ott kell megerősíteni az európai ellenőrzést, a felügyeleti hatóságok közötti együttműködést is meg kell erősíteni, illetve az európai szakmai nyugdíj és egyéb biztosítási rendszereket össze kell hangolni. Skinner úrral ellentétben ott már Káresz úgy gondolja, hogy finanszírozás módja módjáról a szubszidiaritás keretein belül a tagállamoknak kell dönteni. Karasz úr azt is szeretné, hogyha felhívnám a figyelmet a következő pontra. A Skinner jelentés különböző modelleket irányoz elő. Karasz úr szeretné pontosítani ezeket, hogy hogyan lehet egyrészt vagy az ügyfeleket kártalanítani, vagy pedig a kötvényt egy másik intézményhez áthelyezni, amely továbbra is a garanciát megadja. Ezek persze részletkérdések. Aztán szolvencia kettes nem foglalkozott ezzel a témával, és amíg ezeket a pontokat nem sikerül tisztázni, addig nem tudunk új jogszabályt javasolni ezen a területen. Skinner úr a közvetítőket is a biztosítás közvetítőket is beveszi a jelentésébe, de szerintünk a garanciarendszer őreik nem vonatkozhat. Ugyan ez vonatkozik a fogyasztók kártalanításának az idő határára is. A Karasz úr szerint elég hosszúnak kell lenni ennek a határidőnek a különböző helyzetek lefedésére. Akkor például, hogyha igazságtanság esete forog fenn. Aztán a közvetlenül a biztosítóknál dolgozó személyekre a Karasz szerint nem kéne ennek vonatkozni. Ezek voltak Karasz úr megjegyzései, ezeket szeretem volna önöknek továbbadni. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon köszönöm, Anna. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, Peter, neked is. Mint mindig úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztél Nagyon gondosan átolvastam a jelentéstervezetet, próbáltam hibát találni benne, de alapvető fontosságúnak tartom, hogy a biztonság, a biztosítás azért más, mint a bankgarancia, vagy a befektetés, vagy a befektető védelmi rendszerek, és a csomagban ez a három különféle jogszabály szerepel, és természetesen más körülményekre vonatkoznak ezek és nekünk is ebből kell kiindulnunk, ugyanúgy, ahogy te is ezt teszed a jelentésedben. Azt is hangsúlyoznám, hogy én is hiszek a honos állam elvében, illetve a minimális összeg meghatározásában, aztán persze ezt lehet növelni, de egy első lépéssel kell kezdeni, és a hatályt is meg kell vitatnunk, ahogyan ezt már említetted ez is alapvető jelentőségű, meg kell határoznunk, talán a bizottság bevonásával tisztázni kell, hogy a hatály mire vonatkozik. Ahogyan erről már vitáztunk, és ebben már szinte szakértő vagy, arról beszéltünk, hogy milyen fajta biztosításokra vonatkozik a Szolvencia 2 és a különböző életbiztosítási módokkal hogyan dolgozunk majd, amelyeket tulajdonképpen nyugdíjbiztosításnak vagy nyugdíjpénztárnak használnak, hasonló a szerkezetük is. A skandináv országokban sok ilyen eszköz van, és ez a szolvencia kettőnél már nehézséget okozott, és ez itt is felmerülhet, úgyhogy erre a definícióra mindenképpen szükség lesz. Beszélsz arról is, hogy százszázalékos legyen a védelem egy bizonyos időszak során. Itt azért még érvekre van szükség, hogy meggyőzz engem, hogy valóban ez a helyes eljárás. Arról is beszélsz, hogy a család biztosításokra és a biztosítási csalásokra is vonatkoznia kell ennek, és a megtévesztő biztosítás közvetítésre. A, biz, a bizottság szövege erre nem vonatkozik, úgyhogy azért ez egy erőteljes kiterjesztés, és a befektető kártérítési rendszerében nálatok az Egyesült Királyságban tudom, hogy szélesebb körű a fogyasztóvédelmi hatály, Úgyhogy ha ugyanazt akarod itt érvényesíteni egész Európára nézve, azért ez magyarázatot igényel, hiszen akkor nem csak a csődre, hanem a csalásra kell, hogy vonatkozzon, hanem más kérdésekre is. És akkor nagyon nehéz meghatározni, hogy miről is szólna ez a jogszabály. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy amikor csak hogy reagáljak Bulman úr véleményére, ebben a bizottságban akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha minden fogyasztó érdekét védjük. Ezt mondhatjuk, másrészt viszont azt is el kell mondanunk, hogy legalábbis részben az a felelősségünk, hogy hogy megfelelő megoldásokat találjunk ezekre nagyon ellentmondásos kérdésekre. Ami a forrásokat, illetve, illetve a finanszírozást, megpróbálok én is a befektető kártérítési rendszerben találni megfelelő forrásokat, és tudjuk, hogy itt előzetes finanszírozásról van szó, és azért vannak kétségeim ezzel a megoldással kapcsolatosan, Tudom, hogy vannak olyan intézmények, ahol szintén kétségek merültek fel, és nem is gond, hogyha kétségeink vannak ezzel kapcsolatosan. Itt is helytálló, hogyha kétségeket táplálunk ezzel összefüggésben, mert ha feltesszük azt a kérdést, hogy hány biztosító társaság eh, ment csődbe vagy hánynál történt csalás ebben az adott időszakban, és hogy az adott biztosító nehézséget okozott-e a pénzügyi ágazatban. Azt gondolom, hogy erre nemleges a válasz. Ez előfordulhat, de ez még nem történt meg. Ezért nagyon bölcs volna, hogyha lépésről lépésre haladnánk, és úgy gondolom, hogy az az irány, amelyet te kijelöltél, helyes. Legalábbis így gondolom a magam szempontjából, de azért lehet, hogy lesznek módosítások, hogy egy kicsit javítsuk, még jobb legyen ez a szöveg. Köszönöm. Sven. Sven vagy Viki? Eltűntél az előbb, de sorra kerültél volna. Három rövid megjegyzést szeretnék tenni. Persze Peter sokkal többet tud er-, erről a témáról, mint én. A 100%-os fedezethez szeretnék hozzászólni különösen életbiztosításoknál, ami ugye nagyon hosszú futamidejű, szerintem ezeknél kicsit célszerű lenne a 100% alá menni, ezen lehetne gondolkozni. A kifizetés határideje Tudom, hogy amikor a kötvényemet beváltom, akkor a portfólió eladások esetén ez lehet, hogy úgy valósul meg, hogy a különböző befektetéseimet a portfóliómban szétterítem, Azután, ha csalást követel egy biztosító, és ugyanakkor még fizető képes, akkor először őt vegyük el, és csak utána a garancia alapot. Köszönöm, Sven. Először is örömmel várom már az együttműködést. Már eddig is nagyon jól tudtunk együttműködni a felügyeleti csomagon, és a befektetői kompenzációs rendszer, ez most is jól fog működni. És persze ott már Karasznak javulást kívánok, remélem, hogy nagyon hamar ismét itt lesz közöttünk. Nagyon sajnálatos, ami történt vele. Néhány általános megjegyzésem is lenne. Úgy gondolom, hogy tendenciózusan nem veszünk komolyan olyan problémákat, amelyek még nem ö, sújtottak minket. És ezen a mostani vitával is ez a probléma. Mindenki persze már nagyon tisztában van a bankszektor problémáival. Jelenleg a biztosítók úgy tűnik, hogy ők most a jó fiúk. Egyetértek, nyilvánvaló más a biztosítási szakma, mint a e, bankok. A válságot elsősorban nem a biztosítók e, okozták, e, és ezért más, nyilván máshogy kell kezelni a biztosítókat is. De azért ne teremtsünk mítusz, mítoszokat. Egy ilyen mítosz szerintem például az, hogy a biztosító társaságoknak semmi köze nem volt a válsághoz, és nem is okozott nekik problémát a válság. Lássuk azért világosan, hogy mi történik jelenleg az európiacokon. És tudnunk kell azt is, hogy mi történt volna akkor, hogyha nem mentettük volna meg a bankokat hatalmas monetáris politikai beavatkozásokkal, mi történt volna akkor a biztosító társaságokkal, hogyha nem mentettük volna meg a bankokat rengeteg állami pénzzel és rengeteg állami garanciával a biztosító társaságok is úgy fektettek be, hogy nem nagyon gondoltak a lehetséges kockázatokra, amikor nagy bajban lettek volna, és akkor megint csak a közpénzeket kellett volna a magántársaságok megmentésére fordítani piacgazdaságban. Ezért talán prudensebben járnánk el, ha azt mondanánk, hogy jó, ez eddig a bankszektorban fordulhatott elő, de nem mondjuk azt, hogy a biztosító ágazatban ez soha nem fordulhat elő. És két dolgot még hagyvessek fel ezzel kapcsolatban. Az első, ugyanúgy, mint a másik két rendszerben, különösen a banki rendszerben, nagyon is foglalkoznunk kell a too big to fail problematikájával. Vannak-e olyan biztosítók, amelyek már tagjai ilyen garancia rendszereknek, és amelyek olyan nagyok, hogyha a bukásuk az egész rendszert megrendítené. A méretet is tehát egy tényezőként figyelembe kell venni az ilyen garancia rendszerekben. A másik dolog. Fontos lenne azon is elgondolkozni, hogy most mi van ezzel az ex ante ex, ex post finanszírozással. Biztosak vagyunk abban, hogy a biztosítási rendszer annyira stabil, hogy ez indokolhatja az utólagos finanszírozást. Szerintem vannak fontos, komoly érvek, amelyek ez ellen szólnak. Hogyha egy biztosított társaság bebukik, akkor nem tudja saját magát megmenteni, és ez az egyik fontos érv, ami az előzetes ex ante finanszírozás mellett szól. A másik dolog a prociklikusság. Hogyha a pénzügyi piacokon nagy gondok vannak, és minden csak utólag teszünk meg, olyan esetben, amikor ez nagyon súlyosan, nagyon sújtja a piacokat, akkor hát bizony nehéz már utólag ilyen pénzbeli hozzájárulásokat kérni. Ezért komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nagyon is jó érvek szólnak amellett, hogy a bankoknál az ex-ante finanszírozás mellett döntöttünk, és néhány meglévő jelenleg működő rendszer is ilyen előfinanszírozású ezért szerintem a biztosító ágazatban sem kellene már per definíción azt mondani, hogy ott utólagos a finanszírozás. Folyik a vita, hogy minimális vagy maximális legyen a harmonizáció, a másik kérdés a származás szerint, illetve a fogadó ország dilemmája. Ezt el kell döntenünk. Ha minimális harmonizáció mellett döntünk, ez azt jelenti, hogy a tagállamokban reálisan működő rendszerek is különbözőek lesznek. És hogyha ezzel egyidejűleg, ahogyan a raportőr javasolja, a származási ország szerinti szabályozás mellett döntünk, akkor ugyanazon a piacon nagyon különböző szereplők lesznek, eltérő védelmi szinttel, attól függően, hogy melyik országbeliek és ez torzítaná a versenyt, pedig ugye ezt nem akarjuk. Azt mondom tehát, hogyha minimális harmonizáció mellett döntünk, akkor talán a befogadó, a fogadóország elvent kellene inkább alkalmaznunk. Ezen még gondolkoznunk kell, ezt meg is fogjuk tenni majd a shadow együtt. És az utolsó kérdésem KKV-kra vonatkozik. Sharon is ezt említette. Remélem, hogy a jelentésben is rá tudunk mutatni arra, hogy ha csak természetes személyekre terjesztjük ki ezt a jogszabályt, ez nem elég. Nem hiszem, hogy ezt akarjuk. Peterrel együtt majd talán rá tudunk mutatni arra, hogy milyen jogszabályi változtatásokra van szükség ahhoz, hogy kiterjesszük a KKV-kra is a ezt a jogszabályt. Ami igazából a legjobban érdekel, és ez az áronmondatom, az az, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a garancia alapba történő befizetések alapvetően előfizetesek legyenek összhangban az adott biztosított társaság kockázatával, ugyanúgy, mint a bankoknál, és másodszorban hogyan tudjuk a rendszer kockázatokat úgy figyelembe venni, hogy a különösen nagy biztosítóknál, ahol az esetleges fizetés képtelenség esetén közpénzekből kellene megmenteni az adott biztosítót, ez tükröződjön a, abban is, hogy mennyit kell befizetni a garancia alapba. Ezek persze jó eh, közgazdasági megalapozottságú érvek, amiket felsorakoztattam, és eh, biztos megtaláljuk a megoldást, és meg tudunk egyezni. Örülök az együttműködésnek. Um. Peter. Köszönöm, Sven. Peter, eh, hogyha szeretném megszólni, csak nagyon röviden. Nagyon sajnálattal hallom, hogy Karaszór nincs jól. Nem igazán tudom, hogy mi történt vele, de talán majd utána megbeszéljük. Igen, meg tudom vizsgálni a fogyasztói transfereket, ahogyan Vicky Ford is említette, az egyik ország, illetve az egyik társaságtól a másikhoz való átvitel esetében. Nagyon érdeklődve várom a jelentést. Az új javaslatokkal, jogszabályjavaslatokkal kapcsolatban a felelősség megoszlása egészen érdekes, de talán nem szükséges az új jogszabály, de a szolvencia kettőhöz kapcsolódnak ilyen szabályok, de lehet, hogy még mindig hiányzik valami a puzzleből. Karasz úr nagyon sokat tud a biztosítások területéről, úgyhogy számíthatunk majd az ő szakértelmére. Oli, azt kell mondanom, hogy köszönöm a támogatásodat, de de a család értékesítése kapcsolatosan már volt egy vitánk, és volt egy liberális előadó, úgyhogy nem tudom, hogy mi is lett a vége az ügynek az Equitable Life-val kapcsolatosan. És ott voltak nagyon szakmai rendelkezések. De szerintem volt olyan, aki nem is gondolta, hogy egy társaság, amely ígéretet tesz valamire, azt nem fogja teljesíteni, ráadásul abból indultak ki, hogy mindig növekedni fog a piac, aztán ez a növekedés megtört. és ez sokaknak a hosszú távú befektetéseit és biztosításait érintette, de erre majd térjünk vissza az Equitable Life kapcsán, úgyis kell erről még beszélni. A szabályozási együttműködésben úgyis vissza kell erre mindig hivatkozni. Ami a finanszírozás diverzitását illeti, itt sokféle megoldás elképzelhető. Vannak felesleget értékesítő alapok, amelyek Franciaországban, Egyesült Királyságban, Németországban a piacon vannak, aztán vannak kisebb vagy nagyobb biztosító társaságok, ez a sokszínűség egy komplex kérdést vet fel ezeket a rendszereket. Hogyan lehet finanszírozni, milyen mértékű eszköz felhasználásra számítunk? Az a határon átnyúló ügyeknél a transfer megoldható-e? Vagy van sok olyan biztosító társaság, akik a kölcsönös befektető társaságokhoz fordulnak, túl sok lesz a kivétel a derogáció. A Szolvencia 2-nél már ezeket a csatákat megvívtuk. Ez egyébként valahogy csatlakozik, kapcsolódik ez a témához. Ott mindenki megpróbált olyan javaslatot tenni, ami talán a, kiállná próbált a viták során, Gondolom, hogy ez olyan kérdés, aminél sokan egymást torkának esnek majd, de azért indítsuk el a vitát, ami a felelősségi kérdéseket illeti, egyetértek, végső soron mi nekünk kell vállalnunk a felelősséget, de kell egyfajta biztonsági háló. Nem hiszem, hogy a felelősségi kérdéseket túlszabályoznánk, nyilván a szabályozónak is van valamiféle felelőssége, és a szolvencia kettőhöz is kapcsolódik ez. Egyetértek Sven szavaival, a százszázalékos fedezetről bizonyos országok esetében már hallhattunk, úgyhogy ettől nem szabad elmozdulni. Hogyha erről az általános vitában akarunk beszélni, akkor talán arról is kell beszélnünk, hogy a szubszidiaritást hogyan veszük itt figyelembe a százszerzalékos fedezettségnél. Ezek fontos megfontolások Ami a Sven által felvetett kérdéseket illeti, sok ezek közül kapcsolódik a Szolvencia 2-höz, úgyhogy nagyon jó volna, hogyha erre visszatérhetnénk már, mint a Szolvencia 2-re és a végrehajtási intézkedésekre, de ami a tőkekövetelményeket illeti a Szolvencia 2-ben, ez egészen más, mint ami valóban megvan a banki ágazatban. Jó volna, ha ezeket a szabályokat betartanák a banki területen, a minimális tőkeelvárásokat, és azt is meg kellene határozni, hogy a szabályozó mikor avatkozik be, és annyi sok minden van a felett, amit mi úgy határozunk meg, hogy tőke követelmény, hogy nagyon vékony jégen járunk már, és a szolvencia kettőt megfelelően fel kellene használni a különböző piacokon, úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit használnak a gyakorlatban, és mi az, ami már érvényben van, mint szabályozás Úgyhogy ez sokkal komplikáltabb vita lesz, mint hogy azt mondjuk, hogy bizonyos százalék már megvan, és aztán meg kell vizsgálni, hogy a szolvencia 2 hova vezet. Én a kettőt összevonnám, és így aztán vissza tudjuk fordítani ezt a körforgást és a végrehajtási intézkedéseket, a 2013. január 1-ben, 1 életbe lépő intézkedéseket is megtárgyalhatjuk. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, és nagyon várom a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, Péter. Módosítók benyitásának határideje 23-án, március 23-án dél. Ezekről április 19-én beszélünk, 24-én májusban szavazunk, és júniusi plenárison fogunk remélhetőleg szavazni róla. Az utolsó napirendi pontunk ma a globális gazdasági kormányzás. Előadó Gunnar Hökmark. Gunnar. Köszönöm szépen! A jelentés struktúra tervezetét ki fogom osztani majd a, az árnyékjelentéstevőknek, de addig is nagyon röviden. Először is figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a globális gazdaság egyensúlya megváltozott. A globális intézmények többé-kevésbé a második világháború után keletkeztek, azóta viszont már nagyon sok minden történt, megváltoztak a dolgok, teljesen más gazdasági valóságban élünk ma. Dinamikusak a gazdasági változások, és az akkori globális gazdaságot már messze túlléptük. Akkor ez gyakorlatilag Nyugat-Európából, az USA-ból és néhány más világrészből állt, de összességében ezek dominálták a világgazdaságot. Ma nem ez a helyzet. Amikor megvizsgáljuk azt, hogy a feltörekvő gazdaságok hogyan fejlődnek, akkor azt hiszem jogos azt mondani, hogy az egyik fő oka a gazdasági válságnak, a pénzügyi válságnak, amit átéltünk, az volt, hogy a globális gazdaság nem alkalmazkodott az új egyensúlyokhoz. És amikor egyensúlyokról és egyensúlytalanságokról beszélünk, akkor fontos emlékezni, hogy mindig voltak egyensúlyhiányok. Évtizedeken keresztül láttuk azt, hogy a harmadik világban micsoda szegénység van. Ez is egyensúlytalanság. Nem volt növekedés, nem volt beruházás a globális gazdaság óriási területein. De ez megváltozott, és szerintem nagyon fontos, egy kiinduló pontként emlékezni arra, hogy az elmúlt 30 évben láttuk, hogy mennyire megnövekedett az emberek száma a világban, akik relatíve prosperitásban élnek. Egy millió, milliárdról négy milliárdra növekedett az ő számuk. Nagyon különbözőek tehát a globális kormányzás, illetve a világgazdaság szempontjából a körülmények. Szerintem most fontos globális szinten a következőt elérni, például átláthatóság szabályok, a stabilitást, pénzügyi stabilitást biztosító szabályok, aztán új mm, monetáris és valuta rendszerekre van szükségünk, hiszen az egyik probléma, amit láttunk a módban és a válságnak is az egyik oka az volt, hogy különböző monetáris politikákat folytatott, például az USA, az USA a saját monetáris politikájának a, partnerei, a partnereivel más monetáris politikát folytatott. Amikor most azt látjuk, hogy nézzük az USA-t, akkor azt is látjuk, hogy milyen gyökerei voltak azoknak a problémáknak, amiknek, amikkel szembe kellett nézniük. De aztán, amikor az egyensúlytalanságokról beszélünk, arra is emlékezni kell, hogy nem csak a tangóhoz, hanem az egyensúlyhiányhoz is két félre van szükség ezt gyakran elfelejtjük. Nagyon sokszor beszélünk a többletről és az ezáltal okozott problémákról, de a deficit problémákról is kell beszélni. Hiszen nem mindig a deficit, mindig a deficit az, ami okozza a többletet. És az, hogy a gazdaságok többet költöttek, ez volt az oka annak, hogy más gazdaságokban többlet alakult ki. És ne csak Európáról beszéljünk, egy kicsit nézzünk, vagy doljunk hátra, és nézzük meg a világgazdaság más területeit. Például a kínai többlet, az az USA deficitjének az eredménye. És az a két dolog, ez egyszerre tekintendő. Úgy gondolom, hogy számos külön kulcsfontosságú ponton majd előre kell haladnunk a vitában. Először is. A globális intézmények. Úgy vélem, hogy biztosítanunk kell azt, hogy erős globális intézmények legyenek az IMF keretein belül. A G20-ak fontos szerepet kell, hogy játszanak. A szabályok, az átláthatósági, stabilitási szabályok végrehajtásában. Nagyon gyakran beszélünk olyan ügyekről, mint például a Szolvencia 2, vagy a Bázel 3, de ezek többé-kevésbé összekapcsolódnak ahhoz, hogy a globális struktúrákkal és együttműködéssel hogyan dolgozunk. Ezért úgy szeretnék előre mozdulni, hogy láthassuk azt, hogy az IMF a lehető leginkább lefedi a globális intézményeket, és hogy az IMF erős szerepet játszik. Ezért ennek révén majd komolyabb elő elvárásokat tudunk vele szembe támasztani, csak úgy, mint a G20-akkal kapcsolatban jobb legyen az átláthatóság, és a különböző egyensúlyok is jobban megvalósuljanak. Aztán amikor a fizetőeszközökről beszéltünk, ez szerintem kulcsfontosságú, hogy legyenek új szabályok erre vonatkozólag. egyre inkább piaci alapú realitások alapján kell, hogy továbbfejlődjenek a valuták. Ez áttörés lenne. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy a releváns monetáris politikai fegyelem megvalósul. A monetáris politikák, ahogy ezt a kezdetben mondtam, nagyon gyakran a valuta problémák okozói. Ehhez szeretnék azonban még egy harmadik dolgot is hozzáfűzni. Annak érdekében, hogy egy stabilabb, kiegyensúlyozottabb globális gazdasági fejlődést elérjünk, a globális kereskedelmi rendszert is meg kell, hogy vizsgáljuk. Jelen pillanatban a globális kereskedelmi rendszer aszimmetrikus a tekintetben, hogy nem annyira nyitott a globális piac, amennyire kéne, hogy legyen. Nagyon gyakran ez hátrányt okoz Európának, és ez az egyik magyarázata annak, hogy miért vannak deficitjeink ott, ahol azok vannak, hogyha sokkal nyitottabb lenne a globális például szolgáltatási kereskedelem, az az Európai Uniós gazdaságnak pozitív lenne. Aztán a többi export, a több export, a deficit csökkentése esetleg többletek létrehozásához vezethetne. És globális szemszögből vizsgálva a mezőgazdaságot is meg kell néznünk. Nagyon sok országnak a szegény világban lehetőséget nyújtanánk az exportra. Tudjon, hogy mennyire érzékenyek ezek a kérdések, de hogyha kiegyensúlyozottabb megközelítést akarunk a világgazdaságban alkalmazni, akkor muszáj a globális gazdaság azon ágazataival is foglalkoznunk, amelyek hozzájárulnak az egyensúly hiányhoz. Célom ezzel a jelentéssel az, hogy megpróbáljam a fő célkitűzéseket és gondolatokat meghatározni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a szükséges globális intézmények létrehozásához 2011-en túl. És megpróbáljunk elszakadni azoktól a struktúráktól, amelyek jelenleg érvényben vannak, illetve a jelenlegi mentalitástól, amelyek létrehozták a jelenlegi globális intézményeket. És el kell mondanom azt is, hogy ez egy meglehetősen érdekes vita. Ám óriási hatása lesz. Mert hogyha realista elképzelésünk van arról, hogy mit tudunk globálisan elérni, hogy hogy tudunk stabil struktúrákat elérni az új, modern, globális gazdaság képviseletére, akkor ezzel lehet, hogy egy stabilabb globális gazdasági fejlődés mintázatát tudjuk megalakítani. A jelenlegi világot tekintve, a, még a japán eseményeket is belevéve, azt látjuk, hogy igenis szükség van a stabil globális intézményekre, de ugyanakkor egy politikai célkitűzésre, célra is szükség van ahhoz, hogy realistábbak legyünk. Ne csak beszéljünk róla, hanem létre is hozzuk a gazdasági fejlődés stabil alapját. Nagyon várom a mai vitát is, aztán a következő szakbizottsági ülést és az árnyékjelentéstevőkkel folytatott munkát is várom. Sóta. Köszönöm, Gunnar. Elég kevés sedó van itt, Edward, azt hiszem, egyedül. A pénzügyi válság nemzetközi válság volt. Jó, egy országban kezdődött, de azután mindenhova átterjedt. A gazdasági válság is nemzetközi volt, és ma is az az Atlanti-óceán mind a két oldalán jelen vannak a problémák, és az egyensúlytalanságok is világméretűek. Ezért globális megoldásokra van szükség, és egyetértek Hökmark ural, hogy az Európai Parlament is fel kell, hogy vállalja a felelősségét, és hozzá kell járuljon a megoldáshoz. 1971. augusztusában összeomlott a monetáris rendszer a világon, és még azóta is megválaszoltan egy sor kérdés. Van -e elég likviditás? Jó ez, hogyha nemzeti fizetőeszközöket használunk nemzetközi fizetésekre? Egyetértek azzal is, hogy nemzetközi intézmények, legalábbis némelyik, egy relikvia a múltból, őskövületek. A G20-ak most elindítottak valami újat, de azért fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban ez a jó jövőbe vezető út. Lehet, hogy a kormányzást kellene intézményesíteni, mondjuk a g 20 keretében, vagy itt van a valuta alap, a világbank, a WTO, ezek meghosszabbított karriai valaminek, amit valamilyen világkormányzás lehetne, most esetleg a G20-ak, de ezt akkor formalizálni kellene. A kérdések világosak. Mindenek előtt eh, a korrupcióval, a transzferenciával kell foglalkoznunk, eh, az monetáris kérdésekkel, inflációval, amelyet az olajár, vagy az élelmiszer árnövekedése, vagy bármi más okozhat, és eh, a globális stabilitást akarjuk megteremteni. Árnyék raportőrként nagy örömmel fogok együtt dolgozni Márk úrral, a raportőrrel. Én is meggyőződve arról, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és a parlamentnek kell ezzel foglalkoznia. Köszönöm. Danuta Hübner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gunár, lehetetlen feladatra vállalkoztál, nagyon rokon szemvel figyelem a munkádat, és néhány gondolat biztos hozzájárul majd a megoldáshoz. Egyetértek mind a két kollégával. A globális irányítás, gazdaság irányítás rendkívül fontos része a napjaink és a jövő realitásának. Globális gazdasági irányítása nem csak azért van szükség, mert ugye, mint mondta, a globális kérdésekre globális válaszok kellenek, hanem azért, mert a piacoknak szabályokra van szüksége, és a globális, a világpiacok, ugye szuverén piacok összessége, és szabályokra itt is szükség van. Azért is szentelünk nagyobb figyelmet ennek a kérdésnek, mert az egész világban jellemző lett az egyensúly hiány és válaszokat kell keresnünk a világban fellépő egyensúlytalanságokra. Egy jól és zavartalanul működő gazdaság irányításra van szükség az egész világon. Világosá vált, hogy milyen kevéssé hatékonyan működik sok minden a világban, hol vannak hiányosságok, a meglévő működ, intézmények kompetenciáiban is hol vannak hiányosságok. Viszonylag gyorsan kell tudnunk reagálni, hogyha válságos helyzet alakul ki. Fontosak az adhok intézmények is, elsőben amiatt, mert az állandó globális kormányzásban részvevő intézmények nem működnek jól ez, ez viszek az adkok, ideiglenes működő intézmények viszont nem eléggé transzparensek, ezért ők nem jelenthetnek állandó megoldást a jelenlegi helyzetre. Azután az informális intézmények eh, szerepe általában a G G20-akkal írható le. Ugye a G20-ak nagyon gyorsan alakult kiállt össze, és hogyha megnézzük a G20-ak eh, kialakulásának a történetét, eh, akkor eh, visszamehetünk a G7-ekig, a G8-akig, amelyek elvesztették ma a múltban a domináns szerepüket, ez, ez világos. De hogyha megnézzük hogy most a 13 vagy 12, attól függ, hogy a G7-ből vagy a G8-ból indulunk ki, készen áll arra, hogy a egész világban felvállalja a vezető szerepet, Nos, azt hiszem, ha ezt látjuk, akkor az ilyen adhok formációk, mint a G20-ak azért sebezhetőek, és átmenetiek, nem maradhatnak fent túl sokáig. 2008-ban nagyon hatékonyan lép, működtek, mert akkor mindent a félelem határozott meg, és nagyon sok érdek merült fel hirtelen. Még egy dolgot szeretnék kiemelni abból, amit Gunár mondott, talán más szavakkal. Ahhoz, hogy hatékony legyen ez a globális gazdasági irányítás, figyelembe kell venni az összes érintett szereplő érdekét. Máskülönben nem tartják be a döntéseket, nem tartják tiszteletben, és nem lehet állandó megoldásokat sem találni. A kérdés az, hogy ma egyáltalán készen állunk-e már arra, hogy legyen az egész világon egy közös, globális vízió. Legyünk pragmatikusak. Hogyha megnézzük az különböző érdekeket, az egyensúlytalanságokat, persze ezekre valakinek kell válaszolni, de azt látjuk, hogy egyre nagyobbak a különbségek a nemzeti álláspontok érdekek között, és nemzeti alapú különböző jelenségek, folyamatok, és egyre inkább divergálnak. Ezért nem tudom, hogy készen állunk erre a nagy közös vízióra, jövőképre, úgyhogy lehet, hogy kisebb pragmatikus lépéseket kellene tenni, amik talán rosszabbak, de talán reálisabbak. Thank you very much, Gunnar. Köszönöm szépen, Gunnar. Nagyon jó dolog, hogy összefoglalhatom ezt a vitát. Köszönöm szépen ezeket a nagyon fontos és nagyon jó felszólalásokat. Ez is azt mutatja, hogy együtt messzire juthatunk. A G20 pontosan arra bizonyíték, hogy megváltozott a globális gazdaság, és ugyanakkor azért felmerülhet a kérdés, hogyha, hogy ez -e a jó megoldás arra, hogy az érintetteket, az érdekelteket összefogjuk a g a nagy gazdaságokat fogta össze, és ez szükséges volt bizonyos helyzetekben, mert a fontosságuk miatt, de nem biztos, hogy a globális gazdaság minden szempontját érvényesíteni tudják. A második dolog, amihez kapcsolódik részben, az elmúlt évek válsága, válsága mindannyiunkra hatással volt, de amikor a globális gazdaságról, globális intézményekről beszélünk, gondolnunk kell a nagy globális sikerekre is, amit az elmúlt 30 évben tapasztaltunk. A régi intézmények elvesztették jelentőségüket ezt követően, hiszen a valódi globális növekedés a 80-as évek közepén történt, amikor egészen más volt a globális pénzügyi piac összetétele, és az, hogy egy milliárd ember él jólétben, vagy négy és öt milliárd ember él jólétben, az egy óriási változás, és ez támogatandó a jövőre nézve is. The global framework of transparency and stakeholders. Úgyhogy az érdekelteket mind össze kell fogni, ezt mindenki hangsúlyozza, de azt is biztosítani kell, hogy egy rugalmassága is meglegyen ennek a növekedésnek. Lehet, hogy nem a stabilitás vagy az egyes, egyensúly, amit el kell érnünk, hanem egy stabilabb, dinamikus fejlődés, stabil intézményekkel. Hogyha ezt el tudjuk érni, egy ilyen politikai agendát az Európai Unió részéről, és hatásra lettünk a globális fejleményekre, akkor ez fantasztikus eredmény volna. Köszönöm szépen, köszönöm Gunnar. Igen, ez eh, potenciálisan nagyon érdekes jelentés, ami az ütemezést életi jelenleg lazák a határidők. A tervezet április 19-én kerül bemutatásra, május 10-e a módosítók határideje június 14-én lesz a tárgyalás, és a szeptemberi szavazás után az októberi plenáris elé kerülne, de hogyha megnézzük a G20-aknak az ütemtervét, november 3-án, 4-én lesz, úgyhogy lehet, hogy az októberi plenáris ülésen való szavazás pontosan jól időzített, mondjuk, ha figyelembe akarjátok venni, lehet, hogy ez csak álmodozás, elméletileg figyelembe akarjátok, azt akarjátok, hogy figyelembe vegyék eh, ezeket az eredményeket az FMCPG ülésen októberben 13-án, 14-én, akkor ez jó időzítés lenne. Tehát lehet, hogy jobb lenne, hogy a szeptemberi, szeptember másodiki plenárisra kerüljön ez be, ezt csak felvetettem volna, gondolkodjatok el ezen, és lehet, hogy az ütemezést majd kiigazítjuk. Igen, legyen egy céldátum, minél hamarabb kialakítjuk a határidőinket, annál jobb. Te is mondtad, hogy van még idő, úgyhogy ezt majd még átbeszéljük. Remélem, hogy az árnyék előadó is egyetérte ezzel. Jó, ezt is vegyétek figyelembe mondjuk azt, hogy április 19 -e, ez a következő állomás. Köszönöm szépen, ezzel leizárom a mai ülést.